Szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet, mert nagyon szoros az időbeosztásunk. Kérem szépen épp ezért foglaljanak helyet, és csendben figyeljék, hogy mi történik. Szeretném megköszönteni Rén urat a mai meghallgatáson, aki a gazdasági ügyek és monetáris bűnökkel területén felelős biztos jelölt. Itt a szakbizottságban a biztos jelöltnek a kérdéseket a bizottságnak a tagjai teszik fel. A biztos jelölt írásos választokat adott az előzetes kérdőívre, és ezeket az írásos válaszokat már minden nyelven kiosztottuk a bizottság tagjainak. Kérem, csöndben figyeljenek. A biztos jelölt meghallgatását, az általános hozzáértésük, európai elkötelezettségig, függetlenségig és a tárcájuknak az ismerete és a kommunikációs készségeik alapján fogjuk megítélni. Most akkor a meghallgatásnak az eljárását fogjuk, fogom megismertetni. Mindegyik bizottság, mindegyik meghallgatáson ugyanezt az eljárást követi. Először is az én bevezető megjegyzéseim után a biztos jelöltet megkérjük, hogy 10 percben egy nyitó beszédet tartson. Ezután kérdéseket tesznek fel a bizottság tagjai. Először a mindegyik frakciónak egy képviselője fog kérdéseket feltenni. Ma 32 kérdés lesz eh, a frakciók részéről. A kérdéseknek az ütemterve az, hogy mindegyik kérdést feltevő egy percben teheti fel a kérdését. A kérdéseknek egy kérdést kell körbejárni, nem pedig többféle területet is. Hogyha több területet is érintenek, akkor azokat elfogadhatatlannak minősítjük. Két percben válaszolhat rá a biztos jelölt, és nyilvánvalóan, hogyha sok kérdést tesznek fel, akkor nem lehet ezt két percben elvárni. Utána a kérdést feltevő képviselő egy következő kérdést tehet, tehet fel, amely eh, erről, ehhez a területhez kapcsolatok. Eh, tehát ennek tényleg egy ezt követő kérdést kell, hogy feltegyenek. Eh, erre pedig egy percben válaszolhat a biztos jelölt. Kérem szépen, ne beszéljenek túl gyorsan, mert akkor meg kell szakítanom a beszédjüket, és meg kell kérnem, hogy lassan beszéljen. Hogyha látják, hogy egy, piros, egy sárga lapot eh, lengetek, akkor az azt jelenti, hogy túl gyorsan beszélnek, és kérem, akkor lassítsák le a beszédjüket. Eh, hogyha ezt nem kell tennem, akkor eh, időt nyerünk. Amikor lejárt a hozzászólási idő, akkor kikapcsolom a mikrofont, de először jelzek, eh, hogy ki fogom kapcsolni, eh, tehát kérem figyeljenek. A kérdések végén lesz alkalom a biztos jelölt számára, hogy röviden eh, összefoglalja a mai ülést, kb. 5 percben. Mielőtt Rén úrnak átadnám a szót, néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először is az Ekon bizottság nagyon örül, hogy ön írásban megválaszolta a kérdéseket, és ebben hangsúlyozta, hogy minden szinten szorosan szeretne együttműködni a parlamenttel. Eh, hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos, hogy a jogalkotási, jogalkotás előtti és nem jogalkotási dokumentumokat eh, a parlamentnek és a szakbizottságnak korán el kell küldeni azért, hogy hatékony legyen a döntéshozási eljár, hozatali eljárás. És nem csak olyan eh, kérdésekkel foglalkozni, amelyeket mi felteszünk, hanem néha olyan dolgokkal is, amely számunkra nem ismeretes. És nagyon örülnénk neki, hogyha ezt így meg is tenni. Aztán a makrogazdasági kérdések, az EU 2020-as stratégia nagyon fontos kérdések lesznek a gazdasági felrendülés kérdésével együtt a pénzügyi piacok és a verseny eh, eh, eh, bizottság és többi bizottságnak szorosan kellett együttműködni, és remélhetőleg ez így is fog folytatni. Az ECON minden politikai terület, itt felsorolt politikai területért felelős, és szeretne, szeretné, hogy össz, ha összekapcsolnák ezeket a szakpolitikákat. És hogyha ebben sikerül önnek közreműködnie, nagyon örülnénk neki. Végül pedig az előző kérdést követve már is megvitattuk azt a kérdést, hogy a makrogazdasági és a pénzügyi szabályozási kérdések között szoros a kapcsolat, és ezért szeretnénk tudni, hogy a pénzügyi szabályozásnak a makrogazdasági hatásaival is foglalkozik. Ezek voltak az általános megjegyzései az elnöknek, és talán majd idővel választ kaphatunk ezekre is. Akkor most pedig eh, a Oli Rehn biztos jelölt úrnak átadom a szót. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nagy örömömre szolgált hogy itt lehetek ma önöknél. Hiszen amíg az Európai Parlamentben voltam képviselő, akkor ennek a bizottságnak póttagja voltam. És pedig a gazdasági és valuta politikával foglalkoztam. A gazdaság és monetáris unió véleményem szerint az európai szociális piacgazdaság sarokköve. A szociális piacgazdaság eh, és céljai számomra nagyon lényegesek, és eh, el vagyok kötelezve ebbe az irányba. Olyan eh, stabil keretre van szükségünk, amely lehetővé teszi a fenntartható gazdasági növekedést, és hogy mindenki részesülhessen a jólétből. Az Európai Parlament ezen a területen kulcspozícióban van. Éppen ezért a bizottság és a parlament közötti partnerség roppant jelentőséggel bír. Arról van szó, hogy megfeleljünk az állampolgárok elvárásainak, hiszen válságos időkben vagyunk perspektívákat kell felkínálnunk, munkahelyeket és jólétet, valamint stabilitást. Hölgyeim és uraim! Európai biztos, biztosként, aki a gazdasági ügyekért és a monetáris politikai területért felelős, a célkitűzésem lényegében az, hogy a növekedést és a foglalkoztatottságot újraélénkítsük Európában. Hogy ezt elérjük, három elsőrendű fontosságú területünk van. Először is meg kell erősíteni a gazdaságpolitikáknak az összehangolását, különösen azért, hogy a gazdaság élénkítési stratégia politikáját megerősítsük és összehangoljuk, és hogy a válságból kilábaljunk. E, ilyen háttér mögött a 2020-as új európai stratégia e, szükséges ahhoz, hogy minden forrást, minden növekedési forrást e, mozgósítsunk, és minden foglalkoztatási forrást, hogy a környezetbarát technológiákat vezessük be, és a gazdasági fejlődés következő szakaszába vezessük át Európát. Ezen kívül stabilizálni kell az államháztartást, az elkövetkezendő évek során. Ez nagyon sok fegyelmet, szigort fog a bizottság részéről követelni, és a többi európai intézmény részéről is a jövőben. Nyilvánvalóan a pénzügyi élénkítés továbbra is arra szükséges, hogy a vállalkozások és az európai állampolgárok valóban megfelelő eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a, a reálgazdaságot ösztönözzék. De az elkövetkezendő években az államadóság már fenntarthatatlanná vált, különösen mivel a lakosság elöregszik. Harmadik feladatunk pedig az, hogy az európai képviselet a globális gazdasági irányításban is egyesítsük. Ez azt jelenti, hogy befolyásolhatjuk a pénzügyi szabályozás reformját és a globális gazdasági irányítást. Hölgyeim és uraim! Most röviden arról szólnék, hogy ezeket a prioritásokat hogyan kívánom megvalósítani. Meg vagyok győződve róla, hogy a fenntartható növekedést és a foglalkoztatást csak is a makrogazdasági stabilitás talaján lehet felépíteni. Mind a három prioritás, a növekedés, a stabilitás és a globális együttműködés szorosan összefügg egymással. A stabilitási és növekedési egyezmény nagyon jó keretet biztosít arra, hogy konszolidáljuk a pénzügyeket, és hogy megfelelő stratégiát alakítsunk ki. Amennyiben eh, szükséges a pénzügyi támogatás, a pénzügyi ösztönzés, akkor ez csak egy bizonyos ideig lehet szükséges. Amennyiben eh, megfelelően eh, újra lendületben van a gazdaság, a segítséget le kell állítani. El kell érnünk a politikák összehangolását. Sajnos fájdalmas események tanúi lehettünk Görögországban nem régen, hiszen nem volt meg a megfelelő koordináció. Arra van szükség, hogy sokkal átfogóbb ellenőrzési és megfigyelési mechanizmusokat alkalmazzunk. Ezeket a Lisszaboni szerződés is rendelkezésünkre bocsátja. A válság azt is megmutatta, hogy a rendszerben lévő kockázatokat nem tudjuk megfelelően észlelni. Éppen ezért javasoltuk, hogy az Európai Rendszer Kockázati Testület töltse ki ezt a vákumot. Ennek a testületnek én is tagja leszek, és így hozzájárulok ahhoz, hogy nőjön a makrogazdasági stabilitás Európában. Fontos az európai statisztikai adatok megbízhatósága is. Az európai gazdasági stabilitást erősítheti az eurótérség fokozatos bővítése is a meglévő, jól ismert szabályok segítségével és az egyenlő elbánással fogom ezen a területen végezni tevékenységemet. A paktum stabilitásról és növekedésről szól. A már említett EU 2020-as stratégia az európai gazdaságot újra dinamizálni szeretné. A felügyeleti, megfigyelési mechanizmusok pedig arra ösztönöznek mindenkit, hogy szigorúan tartsa be az előírásokat. Így az EU 2020 siker lehet. Az Európai Parlament tagjai, ennek a bizottságnak a tagjai fontos szerepet kapnak majd ennek a stratégiának az alakításában. Annak érdekében, hogy az EU 2020-as stratégia értelmében modernizáljuk gazdaságunkat, eh, szükségünk van arra is, hogy növekedjenek a befektetések, és eh, intenzívebb legyen az innováció pillanatnyilag pénzügyi megszorítások vannak. És igazából a kör négyszögesítése lenne, hogyha most állami beruházásokat szeretnénk szorgalmazni. De mindenképpen meg kell találnunk a megfelelő finanszírozási keretet az EU 2020 stratégián belül. Tehát a céljainknak meg kell találnunk a megfelelő forrásokat. Az írásos válaszaimban már vázoltam prioritásaimat. Most eh, annyit szeretnék még kihangsúlyozni, hogy szoros együttműködést szeretnék kialakítani önökkel. Hölgyeim és uraim, most a, eh, a végére értem. A parlamentnek én is tagja voltam korábban, az elmúlt öt évben az önök szövetségese is voltam. És eh, láttam, hogy az Európai Unió akkor a leghatékonyabb, hogyha a parlament és a bizottság szövetségesként működik együtt. A gazdasági recenzió elég gyakran partikuláris, egyéni érdekeket is megjelenít. Azonban a közös feladatunk az lesz, hogy a közös európai érdekeket, az európai polgárok érdekét képviseljük mindenek előtt. Megkérdezték, hogy mi a motivációm. Szeretném elmondani, hogy különbséget látok a prosperáló, igazságos Európa, mint önök között, és a pénzügyi fegyelem között. Nyilván nagyon kemény feladatom lesz, de nagyon nagy jelentősége van ennek a feladatnak útkereszteződéshez érkeztünk. Vagy közösen haladunk tovább, és Európát politikailag, gazdaságilag újjáélénkítjük, vagy pedig a politikai és gazdasági stagnálás útjára lépünk. Az Európai Parlamentnek és a bizottságnak közös a felelőssége abban, hogy Európa túlélje ezt a válságot. Tehát várom az együttműködést önökkel, hiszen igazi kihívásról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. És köszönjük, hogy betartotta az időt. Az első kérdést Gozesz teszi fel az EPP, az Európai Néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos jelölt úr, a frakcióm nevében üdvözlöm Önt ebben a bizottságban, hiszen Ön most látogat ide először, és a kollégáimmal különböző kérdéseket fogunk feltenni Önnek, amelyek az önök programjának az általános vonulataival foglalkozik akkor rögtön a közepébe szeretnék vágni, és ezért brutálisan szeretném feltenni azt a kérdést, hogy hogyan akarja kombinálni egyrészt azt, hogy egészségesek legyenek a közfinanszírozás kérdései, és ezen kívül, hogy megtegyék a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy a növekedést elindítsuk, és a válságból kiláboljunk. Köszönöm szépen. Mr. Rain. Rain úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gozesz úr, ezt a kérdést. Ez nagyon is idevágó. Nyilvánvalóan alapvető dolog, hogy aláhúzzuk azt a két célkitűzést, amely a növekedés és a válságból való kilábalás. Ezek nem feltétlenül mondanak egymást ellent egymásnak, hanem egymást kiegészítik az egészséges és tartós növekedéshez szükség van az egészséges közfinanszírozásra és államháztartásra is. De a kormányoknak egyelőre többet kell költeniük, mint a megengedik nekik a körülményeik, hiszen költeni kell az oktatásra, a kutatásra, stb. Épp ezért nagyon szükséges, hogy az államháztartást új irány szabjunk meg azért, hogy az európai növekedést szolgáljuk. Épp ezért a stabilitási és növekedési paktum egy eszköz, hogy elérjük ezt az egészséges és tartós államháztartási célkitűzést. Ugyanakkor a egy növekedésre is gondolni kell, és a két célkitűzés összefogására szükséges a közkiadások minőségét javítani. És ezért a köz- és a magánfinanszírozást össze kell fogni, hogy maximális lehetőségeket biztosítsunk ennek a célkitűzésnek. Köszönöm. Biztos úr, mit vár akkor ilyen szempontból a különleges bizottság munkájának eredményeként, Eh, a szakbizottság eh, Wolfriz úr által eh, vezetett munkájában. Ez a bizottság nagyon fontos szerepet fog játszani. Szeretnék Kince úrral, az elnökkel is szorosan együttműködni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz az, hogy megtaláljuk az optimális politikai keveréket amelyben a fenntartható közfinanszírozás is megtalálható, illetve a gazdasági növekedésbe és foglalkoztatásba történő befektetések. Nagyon bonyolult feladat lesz ez, hiszen minnyáján tudjuk, hogy az exit stratégia értelmében helyre kell állítanunk a közfinanszírozást Éppen ezért eh, a növekedés tekintetében, a munkahelyek tekintetében az állami, a közbefektetésekre és a magánbefektetésekre is eh, szükség lesz. Ez a bizottság pedig eh, kulcsfeladatot kap majd ebben. Köszönöm szépen a következő kérdést. A szocialisták és a demokraták névében Bulman úr kapja. Köszönöm szépen, Rén A szocialisták és demokraták nevében is szívből üdvözlöm Ön bizottságukban. Központi pozíciót tölt be egy igen nehéz gazdasági időszakban. Egy apró megjegyzésem lenne, ha semmi nem történik, semmi döntő nem történik, akkor az önhivatali periódusának a vége, illetve a megcélzott hivatali periódusának a vége az ipari országok még mindig a válságot megelőző időszak előtt alatt lesznek. Mit teszünk tehát másképp? Beszél arról, hogy szükség van arra, hogy jobb legyen az együttműködés. Tíz éves Lisszaboni stratégiát követően hogy kíván arról gondoskodni, hogy a gazdaságpolitikának olyan területein is legyen együttműködés, amely valóban hathatós lesz, és hogy próbál többet elérni, mint azt, amit a bizottság novemberben gyakorlatilag régi nótákat megpendítve adta elő a projektjeit. Szerény. Én úr. Köszönöm szépen Bulman úr kérdését. Osztom Európa gazdasági jövőjével kapcsolatos aggodalmát. Úgy gondolom, hogy most kell lépnünk mindkét fronton, a gazdasági növekedés és a közfinanszírozás frontján egyaránt. Ebben az összefüggésben az EU 2020-as, illetve 2020-as stratégiája megfelelő eszköz lesz. Olyan gazdasági stratégia, amelyen válságidőkben, mint másnak is, munkahelyek teremtésére kell összpontosítania, és meg kell találnia mindazt az utat, lehetőséget, amelyel a gazdasági növekedés forrásait mobilizálja. Az oktatástól, innovációtól, az új technológiákon keresztül a digitális szolgáltatásokig. Ennek tükrében meg kell erősíteni a gazdaság, az európai gazdasági politikának az alkotási folyamatait is. Az eurótér koordinációját megfelelően erősíteni kell, és meg kell feleltetni a gazdaságpolitikai irányelveknek is. Mélyíteni kell az ellenőrzést. Például a bizottság fontos, hogy megfelelő jogot kapott arra, hogy figyelmeztetéseket adjon ki a eh, tagállamoknak ebben a kérdésben a közeljövőben szeretnék egy közleményt kiadni, hogy lássuk, megbeszéljük, hogyan lehet a kritikus kérdésekben előrébb lépni. A spanyol elnökség Rén úr az év elején azt javasolta, hogy kötelezőbb érvényel vezessenek be bizonyos dolgokat a gazdasági ko koordinációban. Mi lenne, hogyha konkrét javaslattal megbíznák az Európai Parlamentet arra, hogy intéz, tehát intézményi közi megállapodás keretében, hogy vegye át a monitoring nyomon követő ellenőrző feladatot, és ne legyen módosítás már a gazdaságpolitikai stratégiában, anélkül, hogy az Európai Parlamenttel konzultálnának. Egy ilyen címszót, egy ilyen szlogent el tudna elfogadni, azonosulna ezzel. Köszönöm szépen. Az elmúlt napok vitáját természetesen én is nyomon követtem, amit ugye a spanyol elnökség indított el, és több tagállam már kommentálta is. Úgy gondolom, hogy a következő lépés annak érdekében, hogy a gazdaságpolitikai koordinációt erősítsük, az valóban az, hogy a Lisszaboni szerződést minden mértékben felhasználjuk arra, hogy az euróteret megújítsuk, az ellenőrzését erősítsük, és az Európai Unió egységes képviseletét erősítsük, az eurozóna egységes jelenlétét a nemzetközi szintéren, nemzetközi pénzügyi fórumokon. A szerződés és a keretmegállapodás, amelyről jelenleg tárgyalunk a parlamenttel, nagyon fontos ebben. Úgyhogy ennek tükrében is úgy gondolom, hogy meg lehet találni majd a legjobb módját és útját annak, hogy hogyan lehet a, a parlamentet is bevonni ebben, nem csak a politikai útmutatók érdekével kapcsolatban, hanem a gazdaságpolitika alkotásával is. Köszönöm szépen. Most az ALDE frakció nevében Gulár úr szól hozzá. Üdvözöljük biztos jelölt on, a liberálisok és a demokratikusok nevében, demokraták nevében szólok. A gazdasági válság bebizonyította, hogy amikor monetáris területen jól szervezzük a munkánkat, akkor európai válaszokat tudunk adni a, amikor a Lisszaboni stratégiának ez a szárnya gyöngébb, akkor gyengébb választ tudunk e, e, adni. E, kapcsolódom az előző konkrét kérdésekhez. Milyen konkrét megoldást javasol arra, hogy európai választ adjunk. Amikor a Lisszaboni stratégiáról beszélt, akkor a koordináción területén és azon túl is mit terveznek? Hogyha, 20 ezer, hogyha 2020-ra megváltoztatjuk a, biztos, a Lisszaboni stratégiát, akkor nem tudom, hogy ezek a dolgok hogy fognak működni. Köszönöm szépen, Kulár asszony a kérdését. Tehát a gazdasági politika összehangolásában mit szeretnék tenni? az európai előrehaladott integráció területén, elsősorban az eurozónában és a globális gazdasági válság után nagyon fontos, hogy a gazdasági felügyeletet megerősítsük és az összehangolást, és reméljük, hogy a tagállamok is csatlakozhatnak ehhez a célhoz. Hogyan is lehet ezt és kell ezt megtennünk? Három megjegyzésem lenne első kapcsolatban. Először is, mint ahogy már mondtam, a szerződést az eurozóna reformjának a koordinálására kell felhasználni, gazdasági iránymutatásokat kell szállítani, és a megelőző felügyeletet kell megerősíteni, és ezért ajánlásokat kell a bizottságnak kiadni. Másodszor a szerződést megint csak ki kell használni arra, hogy a felügyeletet kiszélesítsük, például makrogazdasági egyenlőtlenségek területére. És és a makroprudenciális felügyelet is nagyon fontos lesz ebből a szempontból. Ebben az összefüggésben, hiszen ön ezzel foglalkozik, ugye, felhasználhatjuk ezeket az új eszközöket azért, hogy különösen szigorúan megvalósítsuk a 2020-as gazdasági stratégia célkitűzéseit tehát jobban nyomon kell követni ezeket, és partneri kapcsolatokra kell, hogy alakuljon, és a tagállamoknak magukében kell ezeket tenni, és más érdekelt feleknek is ez, ennek, ezt kell tenni. A Lisszaboni stratégiát nem érezték maguknak a tagállamok, és ezért a e, nyomon követés a koordinálás nyitott módszerével történt, és ez nem volt elég erős. Tehát a szerződést fel kell használni arra, hogy, hogy gerincet adjunk ennek a gazdaságpolitikának az EU 2020-as háttér mögött. A harmadik elnök sajnos le, lejárt az idő. Pont a harmadik résszel kapcsolatban lett volna megjegyzésem. Köszönöm szépen, Gulár asszony, hogy segít nekem. Ne becsüljük alá azt a kérdést, hogy együtt kell működnünk ahhoz, hogy egységesen képviseljük az eurozónát a nemzetközi intézményekben és fórumokon, például a G20 keretében, vagy pedig az IMF keretében. Jelenleg mi övön alul ütjük magunkat tulajdonképpen, hogyha nem egységesen lépünk fel, és ezért éberen kell figyelnünk ezekre a célkétizésekre. Egy közleményt szeretnénk majd ezzel kapcsolatban kiadni, amint a bizottság, mint testület megvitatja ezt a kérdést. Tehát ki kell használnunk a szerződés által nyújtott lehetőségeket, például a minősített többségi szavazást. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, és most pedig a zöldekre térünk át, Gigold úr Mi is üdvözöljük, Rén úr. Ugyan ott folytatnám, ahol befejezte. El kell mondanom, hogyha a jelenlegi fejlődést megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy az eurozóna országai közül néhány a gazdasági összeomlás szélén vannak. Tömeges a munkanélküliség, hihetetlen költségvetési deficitük van. A eurózóna másik részén pedig azt látjuk, hogy nincsen probléma. Tehát, hogyha ezeket a tendenciákat látjuk, akkor nem elég figyelmeztetni, nem elég magasabb hangon szólni. Tehát felteszem a kérdést, hogy milyen konkrét intézkedéseket szeretne tenni annak érdekében, hogy a tagállamok egy kicsit kiegyenlítettebb gazdaságpolitikát folytatnak, legyen ez a munkabér egyenlőbb mérete, vagy egyéb intézkedések. Még erről nem hallottam. Thank you. Köszönöm igaza van. Tehát mindenképpen eh, szükségünk van a gazdaságpolitika figyelemmel kísérésére. A munkanélküliség a legnagyobb jelenlegi kihívás, és minden európai számára egy személyes dráma, aki elvesztette munkáját. A 10%-os munkanélküliség esetén ténylegesen a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre kell összpontosítanunk. Ennek érdekében minden eh, politikai eszközt, forrást mozgósítanunk kell. Ez az Európai Unió kontextusában azt jelenti, hogy az összes biztost mozgósítani kell a parlament bizottságait, az összes érintettet, hogy eh, mindenki megfelelő módon hozzájárulhasson a közös cél eléréséhez. Nagyon fontos, hihetetlenül fontos például az oktatás. Hiszen csak is az oktatás segítségével győzheti le Európa a válságot. Csak is így tudunk igazi, tudás alapú gazdaságot létrehozni. Hiszek abban, hogy az oktatás hozza létre az egyenlő esélyeket. Én sem lennék itt, hogyha nem lenne ilyen rendszer. Hiszek az innovációban, hiszek a zöld észszerű növekedésben. Ez azt jelenti, hogy a kollégáim túl, tehát például Vasiliu biztos asszonytól is többet várok az oktatás területén, Georgen Quinn asszony az innovációért lesz felelős, tőle is sokat várok, Janes Potocsnyik pedig a környezetvédelem területén van. Tehát mozgosítanunk kell az összes biztost, az önök bizottságát, a főigazgatóságokat, hogy beazonosítsák a növekedés forrásait. Csak is egy ilyen összehangolt módszerrel tudjuk garantálni azt, hogy a tagállamok tényleg átültetik az intézkedéseket, és nekünk pedig legyen legitim megfigyelés lehetőségünk. Rákérdezés? Igen, szeretnék. Úgy gondolom, hogy Azt hiszem nem válaszolta meg pontosan a kérdést. Valóban szükség van a képzésre, ökológia, ökológikus gazdaságba való befektetésekre, de a kérdés az az volt, hogy hogyan kerülhetjük azt, azt el, hogy öm, adópolitikával, egyéb politikákkal visszatartsák a, a bevételeiknek, illetve adóiknak egy részét bizonyos országok, és nem befektetési területekre vigyék olyan országokba vigyék át, amely, ahol a bérköltségek alanyosak. Hogyan akarják azokat az egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, amelyek veszélyeztetik Európát? Ezzel kapcsolatban semmit nem hallottam. Uh, Igaz, hogy a globális makrogazdasági egyenlőtlenségekről szoktunk beszélni. Kína, amely felesleget termelő gazdaság, az, Európa, az Egyesült Államok pedig deficites gazdaság. Az Európai Unió globális értelemben egyensúlyban van, és globális értelemben fenntarthatóbb a megközelítésünk, annak ellenére, hogy a legtöbb tagállamnak súlyos problémái vannak a saját közfinanszírozások fenntarthatóságának megőrzésében. Úgy gondolom, hogy az a vita, amelyet felvet, rendkívül fontos. Ez a belső egyenlőtlenségekre vonatkozik az európai makrogazdaságban. Szándékomban áll biztosként, amennyiben megerősítenek, tehát szándékomban áll ezt a vitát analitikus módon elmélyíteni. Meg kell néznünk, hogy milyen háttérokai vannak ezeknek az egyenlőtlenségeknek, és amennyiben az Európai Unió szempontjából valami probléma, akkor a gazdasági növekedés és foglalkoztatás. De nyitott vagyok minden gondolatra. Köszönöm szépen, most pedig térjünk át az LCR e kérdésére. Stepping úr, elnök úr, az LCR e nevében is köszöntöm Önt. Biztos jelölt úr, az eurozóna olyan, mint egy szép tükör, óriási körrel, a, vagy lukkal a közepén, azért, mert a közfinanszírozás eh, szétfutott. Mi nagyon sok tagállam nem tud megfelelni, még az eurozónában sem, eh, a monetáris unió feltételeinek. Véleménye szerint megvan-e önben a spiritus ahhoz, hogy a, a stabilitási és növekedési egyezmény feltételének nem megfelelő tagállamokat megfelelő módon felszólítsa, illetve hogy azokat, akik következetesen nem felelnek meg, azokat felszólítsa arra, hogy elhagyják az eurozónát, és a Lisszaboni fel- eh, szerződést ez értelemben is felhasználja. Köszönöm a kérdését. Az, hogy eh, eh, mennyi, mennyi, mekkora spiritus van bennem, nos, ezt másokra hagynám, és a nemzetközi kérdésekkel kapcsolatban talán meg lehetne majd ezt beszélni. Az Európai Unió belső kérdés eh, helyzetét eh, vizsgáljuk meg, ahol a a bizottságnak eh, a hatásköre nem túl nagy, nem túl erős a jogköre van. Rá kell beszélnie a tagállamokat. A tagállamok döntenek minden egyes fontos bővítéspolitikai döntésről, és minden egyes kulcsfontosságú döntéshez a tagállamok egységes döntése szükséges. Örülök annak, hogy ebben a pozícióban erősebb hatásköröm lehetne a stabilitás és növekedési egyezménnyel kapcsolatban, illetve annak köszönhetően biztosíthatom önt arról, hogyha, hogy ki fogjuk használni az összes olyan lehetőséget, amelyet ez az eszköz biztosít, és garantálni fogjuk azt, hogy az Európai Uniós tagállamok, illetve közfinanszírozásaik fenntartható alapra kerüljenek. <clears throat> to be uh, concrete, uh, would you regard... Hogyha a közfinanszírozást nem sikerül megvalósítani, akkor az eurozónából vajon kiléphetünk-e? Nem, ilyen lehetőséggel nem foglalkozom. A görög kormány látja, hogy mennyire súlyos a helyzet. Természetesen a bizottság ezt a kérdést nagy aggodalommal figyeli, és a múlt héten épp ezért Görögországba egy technikai küldöttséget küldtünk, és januárban vagy februárban foglalkozni kell Görögországgal és a túlzott deficit eljárással. Ebben az összefüggésben fogunk akkor bizonyos döntéseket, ajánlásokat hozni. A görög kormányjal együttműködünk, és nagyon fontos, hogy a görög kormány az elkövetkezendő hetekben vagy napokban egy e, átfogó politikai e, csomagot e, nyújtson be, amelyben kézzel fogható intézkedéseket mutat fel a túlzott deficit leszorítására. Elnök, köszönöm. Most pedig a zöldöknek a képviselője következik. Köszönöm, Rén úr. A felszólalása elején a szociális piacgazdaság mellett tört láncsa. Most én is szeretnék visszatérni ide. Ennek a lényeg az, hogy az állam fontos gazdasági tényező, fontos gazdasági szereplő az is hozzátartozik a szociális piacgazdasághoz, hogy az állam munkahelyteremtő tényező. A skandináv országokban ez régóta így van. Sikerült is az elmúlt 10-15 év alatt a munkanélküliséget jelentősen csökkenteni ezzel a politikával. Ön finn. Éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja az állam gazdasági szereplőként játszott jelentőségét. Milyen javaslatai lennének esetleg, hogy az állam szerepét jobban kiépítsük? Lehet, hogy Spanyolország is támogatja önt soros elnökként ebben. Köszönöm, Klút úr. Említettem, hogy hiszek a szociális piacgazdaságban, hiszen működik, és létrehozta az európai társadalmi modellt, ahol a vállalkozói dinamizmus kezet nyújt a szociális szolidaritásnak. Számomra az államnak ebben szerepe van. Hogyha például az EU 2020-as stratégiáról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy olyan államra van szükségünk, amely megkönnyíti, lehetővé teszi a gazdasági fejlődést, az oktatást, az innovációt, az új technológiák kifejlesztését, a digitális szolgáltatásokat, elősegíti a közszférát, és természetesen a magánszférát is. Úgy gondolom, hogy az állam és a piac együtt tud élni nagyon fontos azt, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, illetve az állam szerepe az, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés számára kereteket megszabja. Have a szóval, Igen. Az állam szerepe lényeges például a privatizációk tekintetében. A Lisszaboni stratégia is itt van, és Németországban úgy tapasztaltam, hogy az államnak itt jelentős szerepe van. Ön hogyan látja a privatizációs politikát? Äh, Ez A privatizáció, mint olyan, nem kizárólagos kompetenciája az Európai Uniónak. Ez olyan dolog, amelyet észszerűen használhatnak a tagállamok is. De tényleg a tagállamok kezében van a döntés arról, hogy a közszolgáltatásokat, társ, szociális társadalmi szolgáltatásaikat milyen formában szervezik meg. A bizottság jelenleg egy javaslatot terjeszt elő a köz- és szociális szolgáltatások kerete, politikai kereteiről. Ezt nagyon fontosnak tartom, pozitívnak. Én magam is hozzá részt vettem a vitában, és úgy gondolom, hogy az európai szociális modellnek ez nagyon fontos része. Fontos, hogy hatékony és jól működő, kiváló minőségű állami és szociális szolgáltatásaink legyenek. Köszönöm szépen! Az EFT nevében Bloom úr. Is Mr. Bloom not here? No. Bloom úr nincs itt? Nincsen? Akkor Martin úr következik a függetlenek részéről. Ja, thank you. Igen, köszönöm szépen. A biztos úr, a munkamódszerrel kapcsolatban. Az ön munkamódszere. Ugye azt mondta a hármas kérdés válaszában, hogy biztosítani kívánja az információ hoztá, információs hozzáférést, ahogy én képviselőként is kértem volna. Akkoriban nagyon sok minden szólt az átláthatóságról, és a, párhuzamosan az Egyesült Államok beli lobbizásra vonatkozó törvényel és az információ feltárással valóban ragaszkodik ehhez most is a munkájához. Hadd mondjak egy példát, ami talán megvilágítja ezt milyen formában próbálja felfegyverezni magát az önt fenyegető jelentős lobby lobbizásokkal szemben, és hogyan fogja a parlament elé tárni az információkat. Ugye arra gondoltam, hogy a munkacsoportokban, az előkészítő csoportokban fontos az átláthatóság. Tehát konkrétan mit értsünk azon, hogy mit követelt volna akkor információ átadásban? Thank you very much, sir. Köszönöm szépen, Mártin úr, ezt a kérdést, hisz három évvel ezelőtt amikor egy magatartás kondexet állítottunk össze a bizottságban, és ahol én az elnöke voltam ennek a csoportnak, azt hiszem, hogy elköteleztük magunkat emellett a magatartás kódex mellett, amely nagyon modern volt, mint az átláthatósággal kapcsolatos kódex tulajdonképpen 34 kivétel van az átláthatóság területén, és ezt gyakran használják fel. A bizottság és az EU területén sokkal szigorúbbak az átláthatósági szabályok, mint a skandináv országoknál. Barozó elnök úrral és Szefkovics alelnök óral szorosan együttműködök majd, hogyha megerősítették őket a pozíciójukban. Azért, hogy az Európai Unió az átláthatóságnak nagyon magas szintjét, szintjét követel, kövesse, és a lobbizás területén az átláthatóság biztosítva legyen, és remélem, hogy mindenki csatlakozik majd ehhez a viselkedési kódexhez az Európai Unióban. A lobby csoportokat illetően ne aggódjanak miattam, hiszen én szívesebben vacsorázom a családommal, mint egy elegáns étteremben a lobbistákkal. Nem akarok itt most senkit sem megsérteni. Akkor az ezt követő kérdés? Igen, nem csak ebben a kérdésben értünk valószínűleg egyet, de ugye azt is mondja, hogy koordinált stratégia van szükség a válság leküzdésére. Ezt ki kell dolgozni a legnagyobb tagállam szövetségi tag, eh, kancellárasszonya azt határozta meg célként, hogy minden szereplő, minden termék, minden régió ellenőrzés tárgya legyen. A pénzpiacok ellenőrzésének tárgya legyen. Ez központi illetőségi terület. Tudom, hogy nem az ön központi eh, eh, területe, de a kollegialitásról beszélt. Gondolja-e, hogy ezt a célt a bizottságon belül erőteljesen képviselni, vagy konkrétabban hadd kérdezzem meg, hogy hajlandó-e a, az Egyesült Államok lobbizási törvényével kapcsolatos disclosure részeket a saját munkaterületén is mondjuk évente kétszer, két alkalommal bevezetni? Köszönöm. Én barátja vagyok az Egyesült államoknak, de azért nem másolom le egy az egyben az ő modelljeiket. Ezt még részletesében szeretném tanulmányozni, mielőtt alkalmaznám. A pénzügyi piacokat illetően a makroprudenciális és a mikroprudenciális pénzügyi felügyelet egymással kapcsolatos természetesen. Michel Marnier, biztos jelölt kollégám lesz felelőse e, a mikroprudenciális pénzügyi szabályozásnak. Nyilvánvalóan együttműködünk majd, és a jelenlegi testületben én is részt vettem azokban a döntésekben, amely a jelenlegi makro- és mikroprudenciális e, pénzügyi felügyeleti csomagot összeállította. Én inkább a makrogazdasági kérdésekkel foglalkozom, és az Európai Szisztémás Kockázati Testületnek is tagja vagyok, ahol ezt a csomagot majd elfogadják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Blum úr megérkezett. Egy percet kap, hogy feltegye a kérdését. Mr. Blum? Yeah? Jeffrey? Jeffrey, megvan? Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Hát még szerencsés voltam, hogy e, ideértem. E, boldog új évet kívánok Rén úrnak. E, nagy aggájjal tekintek azzal kapcsolatban a jövő elé, hogy a politikusok nem tanulnak a kudarcainkból, a válságból. Azt hiszem, hogy rá kell mutatni, hogy a válság eleje visszanyúlik a 70-es évekre a közösségi újra befektetési törvényel, amely nem valami jó megoldás van, amely a kellő óvatosságot félretette. Ez egy politikai kezdeményezés volt, amelyet a központi bankok támogattak, és az egész iparosodott világon végig söpört egy kivétellel. Tulajdonképpen a elnök közbeszólt, csak egy percet kapott a kérdésre, és ez már letelt. De tulajdonképpen nem tette fel a kérdését. A kérdés az, hogy tanulunk-e a korábbi tapasztalatokból, és ennek megfelelően bánunk a jelenlegi válsággal. Tehát a politikusokról és a központi bankokról van szó. Bankokról van szó. Jó. Köszönöm. Szépen. Tehát, ha jól értem, olyan kérdést tett fel, ami a bankszektorra és a pénzügyi szabályozókra vonatkozik és pedig, hogy tanultunk-e a válságból. Véleményem szerint üdvözlendő lenne, amennyiben a jogalkotók, a tanács és a parlament együtt tudnának minél hamarabb elfogadni egy jogalkotási csomagot a makro- és mikroprudenciális jogszabályokról, hiszen sürgősen szükségünk van erre. Véleményem szerint nagyon nagy lépés lenne ez abba az irányba, hogy a pénzügyi szabályzás és felügyelet megfeleljen feladatának Európában és globális méretekben is. Ez a fő kihívás. A bizottság néhány hete elmondta a tanácsnak, tehát még jelen tisztemben, mint bővítési biztos Margot Wallströmmel együtt elmondtuk, hogy mi üdvözölnénk az erősebb, szigorúbb makro-mikroprudenciális előírásokat. Remélem, hogy együtt garantálhatjuk azt, hogy olyan végtermék jön létre, amely tényleg hatékony pénzügyi szabályzást és felügyeletet jelent majd. Köszönöm. Hogyha 20 másodperc alatt még visszakérdez, igen, köszönöm a választ, igen. Igazából csak tisztázni szerettem volna ezt. Tehát igazából a 70-es években rossz társadalmi jogalkotás volt. Köszönöm. Majd megnézem megint a történelemkönyveket, hogy igazából a szociális törvényhozás jogalkotás milyen volt a 70-es években. Természetesen ezeknek a kihívásoknak hosszú története van a társadalmainkban. De szerintem a legnagyobb kihívás jelenleg az, hogy a pénzügyi válságot kezeljük, és hogy elfogadjuk ezt a nagyon fontos jogalkotási csomagot itt a parlamentben és a tanácsban is. Köszönöm. Most pedig eh, áttérünk eh, a következő körre, és a néppárt kapszót Langen úr. Köszönöm. Biztos úr, az egyik legnehezebb feladatot vette át, hiszen a stabilitási és növekedési egyezmény igazából borotva táncol az euró országokon belül államcsőt fenyeget néhány helyen, és Gozesz asszony is, vagy úr is elmondta, hogy új eszközöket kell találni, hogy konszolidáljuk a pénzügyeket. Ez nem elég. Az államoknak reformokat kell végrehajtaniuk, adósságokat is kell vállalniuk, és nem lehet a társadalmi szolidaritást feladni. Kérdésem az lenne, hogy hogyan képzeli, mit szeretne konkrétan tenni, milyen eszközökhöz nyúl, hogyan akarja elérni, hogy végrehajtsák a reformokat, és hogy az eladósodást megszüntessék, hiszen pillanatnyilag ez nagyon veszélyezteti az euró stabilitását. Thank you very much, sir. Köszönöm. A kérdés, Langen úr. Igen. Tényleg nagyon komoly kihívással küzdködünk. Biztosítanunk kell az euró jövőjét, és biztosítanunk kell az európai gazdaság jövőjét is. Ebben a kontextusban a stabilitási és növekedési egyezmény jelenti a keretet számunkra, hogy visszatérhessünk a stabil pénzügyekhez. Éppen ezért az exit stratégia nagyon nagy szerepet játszik, hiszen csak is jól összehangolt stratégiával juthatunk ki a bajból. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az országokban milyen konkrét válságjelenségek vannak. Az exit stratégiában pedig a konkrét helyzetből kell kiindulnunk. Az Európai Tanács is aláhúzta, és a biztos is egyetért ezzel, én is egyetértek ezzel, hogy a pénzügyi konszolidáció, a fiskális konszolidációnak 2011-ben legkésőbb meg kell indulni. Néhány országban még korábban is ott, ahol a, a deficitek nagyon magasak. Ezt a bevezető megjegyzéseimben is említettem. Ezt csak is akkor érhetjük el, hogyha megfelelő alapokon nyugszik majd ez a reform. Tehát az 1937-es válságból, vagy a Japánban a 90-es években lezállott válságból le kell vonnunk a tanulságokat. Megfelelően fel kell készülnünk, és a gazdaságokat pedig megfelelő alapokra kell helyeznünk határozottsággal, hogy ezt a célkitűzést elérjük. Nem tudom, tisztázó kérdés? Ismerjük a munkáját, amit végzett, bővítési biztosként nem mindig értettünk egyet. Ön akkor is támogatta a bővítést, amikor még hiányosságok voltak. Tehát most mindenképpen bátran kell fellépnie, különben veszélybe kerül az euró. A visszafogott politikáját eh, máshogy fogja majd alakítani, mint Almunia úr? Igen, nagyon nagyra tartom barátomat és kollégámat Joaquin Almuniát. Bizonyos tekintetben szeretném tanulmányozni is munkáját, és szeretném követni is. Egyidejűleg azonban a gazdaságpolitikában a tagállamokkal lévő partnerség alapvető fontosságú. Egyidejűleg a szerződés és a megállapodás is olyan jogi eszközöket tartalmaz, amelyek az európai szolidaritáson nyugszanak. Biztos lehet benne, hogy nagyon korai tesztre kerül sor, hogyha valami történik, hiszen nagyon kritikus helyzet lesz. Vagy a hónap végén, vagy a következő hónap elején. És pedig eh, az excesszív deficitre utalok most, és a erről szóló konkrét intézkedésekre. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Akkor az EPP részéről Hökmark úr jön a következő kérdéssel. Köszönöm szépen. Rén úr, nagyon örülök a prioritásainak, tehát a fenntartható államhasztartás tulajdonképpen az egyik kulcsfontosságú kérdés, hiszen az unió kezében ez lesz az egyik eszköz, az egyik mechanizmus. Néhány évvel ezelőtt megváltoztattuk a stabilitási paktumot, és nagyobb rugalmasságot biztosítottunk, és ezt felhasználtak a tagállamok, és ennek az eredménye az volt, hogy a válság lemenő szakaszában egy, a tagállamok felhasználták az összes lehetőséget, amit a szabályok megengedtek. És ezért, amikor a válság megtörtént, akkor még nagyobb volt a, a deficit. Tehát akkor a kérdésem az, hogy a stabilitási paktumot hogy lehet felhasználni, és pedig, hogy legyen akár többlet, amely lehetőséget biztosítana volna arra, hogy rossz időkben betartsuk a szabályokat. Tehát a kérdés, hogy valami ilyesmi megoldás lehet? Köszönöm szépen, Hökmárk úr. Én úgy látom, hogy a stabilitási és növekedési paktum reformja megfelelően szolgált bennünket a pénzügyi válság és a gazdasági recesszió idejében a tagállamok felhasználhatták ezt az alábbi rugalmasságot. És szerintem a 2009-es évben és 2010-es évben rendkívüli körülmények között élünk a gazdasági válság és a visszaesés miatt Eh, tulajdonképpen Langen úr kérdéséhez is eh, kapcsolódom, amikor megmagyarázom, hogy szükség van a nagyobb szigorra. Tehát amikor a stabilitási, a növekedési praktumot alkalmazzuk, akkor szigorúbbnak kell lenni, és ebben az összefüggésben szükség van arra, hogy eh, szélesebb körű felügyelet legyen, és ahogy korábban említettük, a makrogazdasági egyenlőtlenségek területén is. És ezért olyan módszereket kell bevezetni, amelyek szigorú felügyeletet biztosítanak az új szerződés keretében, és pedig a 121-es és a 136-os cikkek felhasználásával. Szeretnék egy közleményt összeállítani majd a megerősített gazdasági, politikai együttműködés és felügyelet területén már a e, hivatali időm e, elején. És ez lehetőséget biztosít majd arra, hogy megbeszéljük, hogy a növekedés és stabilitási paktumot hogy használhatjuk fel ezen kérdések megerősítésére. E, akkor most konkrétabban teszem fel a kérdést, hogy késze arra, hogy szigorúbb követelményeket állítson fel, amikor többlet van a jó időkben. Ugyanis, amikor a tagállamok felhasználják a, ezeket az jó időkben, akkor tulajdonképpen rossz időkben nem fogják tudni behatartani a szabályokat. És talán ebből a válságból ez a legnagyobb tanulság. Ebben a kérdésben valóban a gazdasági politikai feladjeletére van szükség. Önnek igaza van, hogy azon országok, amelyek a gazdasági pénzügyi válságba viszonylag egészséges államháztartással léptek be, Eh, akkor tulajdonképpen a kontraciklikus ösztönzésnek volt, tudtak helyet biztosítani. Tehát eh, ezért a stabilitás és a növekedési paktumnak az ilyenfajta reformját illetően az ösztönöm azt mutatná, hogy ebben az irányba menjünk el, de azért ezt gondosan elemezni kell, és ki kell munkálni újabb javaslatokat ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Tiszen úr. Biztos úr, hogyha a szociális piacgazdaságot akarjuk megvalósítani, akkor ez tulajdonképpen a szerződés célja. Ehhez azonban gazdasági növekedést, zöld növekedést kell és több munkahelyet garantálni. Sok mindenkivel egyetértek, hogy az Európa 2020-as stratégiája ezt szolgálja. Attól tartok azonban, hogy a tagállamokra nehezedő külső nyomásnak kicsinek kell lenni, viszont biztosítani, hogy a célokat elérjék feljegyeztem magamnak, hogy a stabilitási egyezményhez felügyeleti ellenőrzési mechanizmusokat kíván és új stratégiát meghatározni. Valóban a, a kikényszerítés azonban ezek a kényszerítő eszközöknek csekének kell lenni. A name and shame működés az nagyon fontos lenne. Nem biztos, hogy ezzel szemben nem lenne jobb mégis egyfajta díjazással, jutalmazással. Tehát ne a rosszakat szankcionáljuk, szankcionáljuk hanem a jókat jutalmazzuk. Köszönöm. Egyetértek, valóban a Lisszaboni stratégia tapasztalatát kell megvizsgálnunk, a hiányosságait, eredményeit. És úgy gondolom, hogy voltak siker elemek is már közösebb a felfogásunk például a munkaerőpiacról, a rugalmas biztonsággal kapcsolatban. Ez egy olyan program volt, amelyért én magam is elkötelezem magam, és hol dolgoztam is a holland, svéd vagy dán célokért is. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb gyengeségei a stratégiának, mondjuk ha kettőt akarnék említeni, egyrészt az, hogy nincs hatékony módszer a felügyeletre, ellenőrzésre, másodszorban pedig, hogy nem, rende, nem volt ebben erős EU szintű akciók csomagja. Ezeket viszont korrigálni lehet. Az első kérdéssel kapcsolatban nem gondolom, hogy az EU tagállamok és a bizottság vagy a parlament per definíció konfrontálódni szeretne. Úgy gondolom, hogy ők partnerek és hogyha az EU 2020-as stratégiáját sikerre akarjuk vinni, akkor természetesen szükség van arra is, hogy a tagállamok, a szakszervezetek, az ipari szervezetek, egyéb szereplők részt vegyenek ebben a folyamatban, hogy magukénak érezzék, és ettől lehessen konkrét hatékony a gazdasági növekedés és fenntartható foglalkoztatás érdekében eredményeket elérni a partnerség mellett vagyok. Ugyanakkor a partnerségnek hála az ellenőrzésre most egy sokkal legitimebb esélyünk, lehetőségünk van arra, hogy a közösen meghatározott célokat mindenki komolyan vegye nemzeti szinten is. Üm, utólagos kérdés? Igen, egy apróság, biztos úr. Szeretném tudni, hogy kész-e arra, hogy elindítsa és megvizsgálja, hogy van-e arra lehetőség, hogy azok a tagállamok, amelyek erőfeszítéseket tesznek, azokat megdícsérje, vagy jutalmazza, és azok, amelyek ebben elmaradnak, azokat ilyen vagy olyan formában, de megbüntesse. Úgy gondolom, hogy az új EU 2020-as stratégia meghatározásánál meg kell néznünk az ösztönzőket és az eszközöket, amelyekkel a stratégiát sikerre vihetjük. Készen lennék arra, kész vagyok arra, hogy megvizsgáljuk, milyen ösztönzőket lehet a tagállamok számára a stratégia sikerre érdekében meghatározni. És valóban a közösségi finanszírozási eszközökkel kapcsolatban egy felmérést fogok készítetni, hogy hogyan lehet nagyobb beruházásokkal, a közpénzek finansz, beruházásaival nagyobb sikert elérni. Köszönöm. A következő kérdés a szocialisták és demokraták kérdése. Beres kollega az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr az ön tárcája, az új bizottságban egy nagyon fontos tárc, és eléggé jó képzőlő erőre van szükség hozzá, mert a stabilitási paktumot eléggé megkérdőjelezik. Ugyanakkor a válságból való kilábalást, illetően az eurozónában is nagyon fontos. Ez a válság ugyanis megmutatta, hogy a az Európai Unió különböző gazdaságaiban miféle gazdasági eltérések vannak, ezt pedig nem tudja elviselni az Unió. Mit tervez, hogy javítson ezen a helyzeten? Említette az innováns, tehát az innovatív finanszírozási eszközöket az adóság, eh, az eurókötvények, eh, az eh, Európai Beruházási Bankon kívül multilaterális új felügyeleti eszközökre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha megengedi, az előző válaszomra szeretnék visszautalni, hogy a gazdasági politikai, gazdaságpolitikai összehangolást és felügyelet. Egyetértek azzal, hogy a válság során megtanultuk, hogy jobban kell összehangolni a lépéseinket, és ez lesz az új bizottságnak az egyik legfőbb feladata karöltve a parlamenttel. Az új pénzügyi finanszírozási eszközök, az eurókötvények vagy EU projekt bondok, kötvényekkel kapcsolatban úgy vélem, hogy a a, például a távközlési hálózatnak a modernizációja például megérdemli, hogy újra vizsgáljuk meg ezt a területen, és az ilyenfajta projektfinanszírozást illetően nyitottan állok például az Európai Beruházási Bank segítségéhez. Már is bizonyos értelemben használjuk ezeket a, az eszközöket, az EIB már is infrastruktúra beruházásokhoz használja ezeket az eszközöket az Európai Unióban. Ez a kérdés megérdemel, megérdemli, hogy újból megvizsgáljuk, és én nyitottan állok ehhez, hogy felhasználjuk az összes lehetséges megoldást, mind állami, mind magán finanszírozásban az EU 2020-as célkitűzések és a fenntartható foglalkoztatottság céljának az eléréséhez. Köszönöm szépen, ilyen szellemben mit gondol arról a kezdeményezésről, amely felteszi azt a gazdasági kérdést, amely az Európai Unió gazdasági stratégiával foglalkozik. Herman, von Rompuy elnök úr is az európai politikai közepébe szeretné ezt állítani az Európai Unió gazdasági politikáját hát össze lehet-e hangolni, ahogy ön ezt állandóan mondta ezen a meghallgatáson? És az ön tárcáján belül hogy fogja felügyelni a, a pénzügyi piacokat? Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy szorosan együttműködünk majd Michel Barnier biztos jelölt kollégámmal a makro és a mikro pénzügyi szabályozást és felügyeletet illetően. Már beszéltünk is ezekről a kérdésekről, és tovább is ezt fogjuk tenni, hogyha megerősítenek bennünket a hivatalunkban. Ön utalt az Európai Tanácsra. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Tanács az EU 2020-as stratégiát szem előtt tartja, és ezért Barózó elnök úr az ezzel kapcsolatos munkát személyesen fogja vezetni én a gazdaságpolitikai eh, koordináció területén eh, támogatom őt, és mindent megteszek azért, hogy az Európai Tanács is elkötelezze magát a gazdaságpolitika összehangolása mellett. nem én fogom ezt a nézetet képviselni az Európai Tanácsban, hanem Barroso alnok úr, de egy az eh, véleményünk. A következő Huang Nok úr. Monsieur le commissaire euh, désigné. Biztos jelölt úr, ön azt mondta, hogy szeretne egy költségvetési ortodoxiához visszatérni. A 2010-es növekedés messze elmarad a lehetőségektől, hát akkor nem túl korai-e a szigorú gazdaságpolitikai intézkedésekhez visszatérni. A közkiadásokat meg kell vizsgálni pontosan, hogy az adósságot elkerüljük bizonyos intézkedéseknek a költségei lehet, hogy túl magasak. Biztos jelölt úr, fognak-e hatástanalmányokat készíteni a fiskális hatékonyságot illetően? First, mindenek előtt igaza van abban, hogy Európa attól szenved, hogy nem tud eleget termelni, és hogy a potenciáljaink a pénzügyi válság miatt csökkentek. Tehát az biztos, hogy bizonyos idő eltel, amíg a gazdasági fejlődés, a gazdasági termelés eléri azt a szintet, amelynek potenciáleink alapján meg kell felelnie. Két dolgot kell összekapcsolnunk, és ez a kérdés első részére vonatkozik. Először is a köz és a magán befektetés növelni kell az oktatásba, az innovációba, az energia, a környezetvédelmi technológiába egyidejűleg. Döntenünk kell uh, uh, a kilépési stratégiáról, hogy hogyan tudunk fenntartható közfinanszírozást biztosítani. Tehát szükséges a befektetések növelése, a másik pedig az, hogy látjuk azt is, hogy bizonyos tekintetekben stagnál, illetve csökken a gazdaság. A, az állami pénzügyek tekintetében nincs messze az, az idő, amikor a saját adóságainkat finanszírozzuk már csak. És nem tudunk már befektetni. Mindenképpen meg kell találnunk a megfelelő utat, és új innovatív pénzügyi eszközöket is kell azonosítanunk köz- és magánterületen egyáltalán. Dans le cadre des... A kilépési, kilábalási politika területén a hosszú távú közfinanszírozás államhasztartás területén az egészségügy és a kötelező nyugdíj kérdéseivel hogyan fognak foglalkozni, hiszen ezeknek lényeges a szerepe a válság során. Egyetértek azzal, hogy az európai szociális modellben a, az állami és a szociális szolgáltatások, köztük az egészségügyi szolgáltatások is kulcs szerepet játszanak, és az európai jóléti államnak sarkkövei. Ugyanakkor, hogy fenntartható legyen ez a jóléti társadalom, fenntartható államháztartásra van szükség és a tagállamoknak kell majd a saját nemzeti hatáskörükben foglalkozni a költségvetésben ezekkel a kérdésekben. Tehát nekik kell megállapítani a finanszírozási prioritásaikat. Én úgy látom, hogy fontos, hogy a költségvetésben a tagállamoknak a, az államháztartás kérdését meg kell erősíteni azért, hogy egy intelligensebb és környezetbarátabb gazdaságot hozhassanak létre. Elnök, most pedig az alten nevében Klinz kolléga. Die EU on... Rén úr, az EU és az Egyesült Államok nem is tudják hangsúlyozni, hogy mennyire szeretnének egyeztetni, együttműködni, hogy közösen elkerüljék, hogy a válság megismétlődjön, illetve a jelenlegit leküzdjék. A valóság de facto azonban más. Sokkal inkább szétsodródik a kettő egymástól. Az EU a bankok szükséges dekapital, dekapitalizálódása gondolunk, az Egyesült Államokban pedig azt nézik, hogy mit hogyan kell szabályozni. Európa ma Amerikától sokkal távolabb áll, mint három évvel ezelőtt mondjuk. Azt kérdezem konkrétan, hogy a következő 12 hónapban, vagy a 12 hétben mit akar konkrétan tenni, hogy ne legyen egy új árok, nehogy az a kísértés merüljen fel, hogy um, egyeztetéssel dolgozzanak a különbségek miatt. Thank you, Mr. Klintz. Köszönöm szépen, Klintz úr. Részben osztom a véleményét, részben pedig ellent mondanék. Úgy gondolom, hogy az együttműködést javítani kell az Egyesült Államokban a gazdaságpolitika terén. Ugyanakkor pedig az elmúlt egy-két évben, különösen a G20-ak kapcsán közösen, globális szinten igen komoly pénzügyi ösztönző csomagról, költségvetési és monetáris ösztönző csomagról állapodtunk meg, azt hiszem 2008 végén, amivel azt kívált, azt kerültük el, hogy a jelenlegi recesszió egy mély, mély súlyos válságba, depresszióba menjen át. Úgy gondolom, hogy a a pénzügyi szabályozással, felügyelettel nagyon sok mindent értünk el. Tehát ennek alapján igen, le van mit fejlődnünk, van mit javítanunk e téren, és különösen a globális makrogazdasági egyenlőtlenségekre gondolok elsősorban. Tudjuk, hogy Kína ugye a felesleget termelő gazdaság valutáját nem engedi leértékelni, az Egyesült Államok pedig már régóta deficitet termelő gazdaság, igen magas a folyószámla hiánya. A mérleg hiánya. Úgy gondolom, hogy Kína a partnereinkkel mindennek alapján, és mégis meg kell nézni, hogy a globális egyensúlyt hogyan lehet a makrogazdaságban kialakítani. Kína legalább olyan fontos, mint az Egyesült Államok ebből a szempontból, tehát a, a makrogazdaság egyenlőtlenségei szempontjából. Eh, hát Hadd kérdezzek az eurozónára, Rén úr, és a bővítésére. Vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy észszerű lenne, ha az új tagállamok akinek a valutája amúgy is az euróhoz kapcsolódik, viszonylag gyorsan bekerülhetnének az eurozónába ezzel tulajdonképpen elkerülhetnék azt a félelmet, hogy valutáikat leértékelik. Mit tart a, arról, hogy viszonylag gyorsan vegyék fel az eurozónába ezeket a viszonylag kis országokat? Úgy gondolom, hogy tiszteletben kell tartanunk a szabályokat és a törvényt. Az Európai Unió törvény és szabályok közössége, és ezek a szabályok az Európai Unió alap, alapjait képezik, kezdete óta működnek. Hogyha egyszerűsíteni szeretném a dolgot, az Európai Unió azért azt is mondhatni, hogy nagyon, az Európai Unióban a jogászok nagyon fontos szerepet játszanak. Világos, hogy a fenntartható fejlődés fenntartható finanszírozást, közfinanszírozást és makrogazdasági stabilitást igényel. Vannak erre vonatkozó indikátorok, amivel mérhető, hogy az ország, a különböző országok a közfinanszírozás kritériumait például teljesítik-e. Az esetleges jelölteket ezeknek a szabályoknak az alapján kell megmérnünk, és megnézni, hogy a gazdaság és monetáris unió törvényeit és rendelkezéseit betartják. Köszönjük. Ha már szabályokról beszélünk, akkor a rákérdezés az nem új témát érint, úgyhogy kérem Glintz doktor úr példáját nyugodtan kövessék. Lambert úr a következő a zöldektől. Elnök úr, már régóta használom ezeket a berendezéseket, és meg kell, hogy mondjam, hogy Finnország sokkal több innovációt adott nekünk, mint amit ön most demonstrált, de ezt viccből mondtam komolyan. Ugyanazt halljuk tulajdonképpen. Ha a cél megint a bruttó nemzeti termék növekedése, egy zöld komponenssel mondjuk, de, hogyha, de hát ennek a költségei is vannak, két dolog az eredménye, a minőség változik és felgyorsul a nem megújuló energiaforrások felhasználása a Földön. A kérdésem egyszerű. Mit változtatna meg annak érdekében? En, e, mit változtatna meg ebben a gazdasági modellben? Mert ugye azt, azt jelezte, hogy marginálisan módosítaná, de nem változtatná meg. Mit változtatna meg? Thank you. you Köszönöm szépen. Olyan emberrel beszél, amely a Puntan Bizottság könyvének a ö, ö, lap, ö, már szaggatottra olvassa az oldalait. Ez egy nagyon fontos kérdés, és elköteleztem magam az, a környezetbarát összetevő mellett. Tulajdonképpen a gazdaságunk környezetbarát tevéséről van szó, amely mindennek az alapja. Tehát olyan gazdasági eszközöket kell felhasználni, mint az adók, ahogy ezt meg is tesszük már az ég, éghajlatváltozással kapcsolatban. Az Európai Unió célkitűzései nagyon ambiciózusak eb- ezen a területen, és nagyon örülök, hogy annak a testületnek tagja voltam, amely a széndiokszid kibocsátást e, csökkentése mellett döntött, e, és 20%-kal akarja csökkenteni e, a megújuló energia részesedését is. Tehát egy, egyrészt ez, és aztán az innováció és a technológia a másik oldalon kell, hogy együttműködjön ahhoz, hogy egy pozitív dinamikát hozzunk létre a jogalkotási munka és a technológiai munka között, azért, hogy egy fenntarthatóbb társadalmi modellt hozzunk létre. Már elindultunk ezen az úton, de még sok tennivaló van. De az elkötelezettségemet kérem, ne kérdőjelezzék meg. Ebben az egész vitában a, például, a, hogy milyen mutatókat használjunk, például GDP-t vagy mást, ön ezzel kapcsolatban hol áll ebben a vitában? A mikrofon nem akarja, hogy válaszoljak. Nos, én nem eh, középen állok, hanem tulajdonképpen mind a két oldalon. Tehát eh, eh, GDP-re szükség van ahhoz, hogy a gazdasági tevékenységet mérjük hiszen ez egy standardizált, egyetemes mérőeszköze a gazdasági tevékenységnek, és hát elég jól be is vált. Természetesen állandóan fejleszteni kell, mint ahogy ezt az ENSZ és az Eurostat is teszi, de azért egyelőre megfelel ennek a célnak. Ezzel párhuzamosan a GNP és azon túl is szeretnék egy javaslatot tenni kollégiákkal egy módszertani keretre, amely statisztikai szempontból megméri az emberi fejlődés más mutatóit is, tehát nem csak a gazdasági vagy a GDP mutatót. Tehát ezek mind fontosak. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy egyik eszköz sem hozza el a boldogulást, a boldogságot. Köszönöm szépen. Most pedig Ford kolléga következik. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm a bizottságunkban. Itt az óriási közadóságokról beszélt, és hogy szükség lenne befektetni az innovációkba, a munkahelyekbe, a növekedésbe. Egyetértek. Azt írta, hogy új közforrásokat kell azonosítani a befektetések érdekében. Egy brit női politikus mondta egy pár évtizede, hogy nem lehet olyan pénzt elkölteni, amit nem keresünk meg előtte. Nem tudom, hogy az ő példáját kívánja követni. De amikor Monti úr jött el ebbe a bizottságba, és ugyanerről a befektetési stratégiáról beszélt, akkor azt mondta, hogy a legfontosabb az az, hogy az emberek keressenek. Az Európai Unió kutatását 50%-ban támogatja a magántőke. 75%-ban Amerikában. Monti úr azt mondta, hogy az adókkal igazából megfolytjuk a innovációt, a kutatást és a fejlesztést. Szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye? Először is szeretném elmondani, hogy eh, várom Mário Monti jelentését az egységes piacról áprilisban készül a jelentés, sokat diskuráltam vele, és most nagyon kíváncsian várom a végterméket. Természetesen, ahogy Mário Montra utalt, igaza is volt, hogy a magánszektor a fejlett gazdaságokban nagy részt felelős a befektetésekért, az innovációk, a kutatás és a fejlesztésért. Úgy gondolom, hogy eh, ebből azt tanulhatjuk meg, hogy garantálnunk kell, hogy a közfinanszírozás ne torzuljon el úgy, hogy eh, a magánbefektetőket elrettentse, hiszen eh, ez tovább rontaná azon kapacitásunkat, hogy kutatásba, fejlesztésbe fektessünk be. Tehát vissza szeretnék térni arra, amit az elején mondtam, és szeretném elmondani, hogy nagyon makacs vagyok, tényleg meg vagyok győződve, hogy a fenntartható közfinanszírozás és a gazdasági élénkítésbe való befektetés össze tartozik, és így biztosíthatjuk a kutatásba és a fejlesztésbe történő befektetéseket is. Igen. Most visszakérdezek. Monti úr azt mondta, hogy közép és hosszú távon kell folytatnunk a politikát, ennek érdekében pedig versenyképes adókat kell Európában alkalmaznunk. A válaszom nagyon egyszerű, igen. Kétszer is foglalkoztam tehát korábban a 90-es években is foglalkoztam adópolitikával, amikor a 90-es években válságba került egy ország, tehát a miniszterelnök segítségére adórendszer kidolgozásában vettem részt. Megfelelő tisztességes adórendszere van szükségünk, amely támogatja a társadalmaink fenntartató fejlődését. Köszönöm. Most pedig áttérünk a következő feltólalóra, és pedig Suntis úr kérdésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos jelöltől tulajdonképpen egy másik kérdést készítettem elő, de az EKB és a bizottság nemrég eljött Aténbe, és E, emiatt a közvélemény eléggé felháborodott. Ugyanis az eljárás során azt mondták, hogy a 700 eurós e, nyugdíjaknak elegeknek kell lenni. aztán arról is beszéltek, hogy az ÁFA területen hatalmas adó kikerülés van, és és a, a társadalom biztosítási területeken is. Mit tesznek az adó kikerülés területén? tax evasion is, uh, is of course a serious... Az, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez épp ezért uh, foglalkozni kell az ilyen uh, elfogadhatatlan uh, kiskapukkal, tehát az állami és szociális szolgáltatások területén ki kell ezeket kerülni. Nyilvánvalóan ez tagállami hatáskörbe találkozik, tartozik, tehát az adó kikerüléssel foglalkozni kell a tagállamoknak, ezért a görög kormánynak és hatóságoknak kell harcolni az adó elkerülése ellen, és ezen kívül a nemzeti számviteli és statisztikai eszközök megbízhatóságát is biztosítani kell. E, ehhez kapcsolódó kérdés, tehát a kiegészítő kérdésem a következő. Milyen mandátum e, e, alapján, tehát Almonia úr, vagy a, az ön nevében e, e, jártak el a biztos, e, ennek a bizottságnak a tagjai, e, hogy ajánlásokat tegyenek például a nyugdíjrendszert illetően. Igaza szóval van. Én most várom az görög kormány stabilitási programját és egy átfogó és meggyőző gazdasági csomagot, beleértve a konkrét kézzelfogható lépéseket, amelyek a túlzott deficitet csökkentik, és a stabilitás és növekedés praktum kereteibe visszaszorítják. Együttműködünk a görög hatásokkal, és az elkövetkezendő hetekben a stabilitási paktumot bemutatják, és vagy a jelenlegi, vagy a következő bizottságban meg kell ezt beszélnünk. Köszönöm. Most pedig Andrásen eh, asszony követ, következik. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, Rén úr, úgy tűnik, hogy több tagállam számára az euró kérdése elviselhetetlené van. Amikor bevezették az eurót, akkor más volt a helyzet. Jelenleg az észt közvéleménykutatás azt mutatja, hogy, a hogy az megélhetési költségek növekedni fognak, hogyha bevezetik az eurót. Egyet értön azzal, hogy ha az eurozónához csatlakozik egy ország, akkor az árak növekednek. Mit tesznek, hogy ezt elkerüljék, és mit ajánl azzal kapcsolatban, hogy még csatlakozzanak országok az eurozónához. A másik kérdésem, hogyan gondolja, hogy ezek az országok a gazdasági válsággal megbirkoznak, amikor nem tehetik meg, mert az eurozónához tartoznak. Köszönöm. Ja, bocsánat. Ja. Megpróbálom először is az első kérdés megválaszolni, ami az árakra vonatkozik. Az euró tagság nem automatikusan jelent áremelkedést természetesen attól függ, hogy egy országnak milyen a gazdaságpolitikája, és milyen a képessége, hogy alacsonyan tartsa az inflációt. Ez az egyik kritériuma az euró bevezetésének. Nincsen bizonyíték arra, hogy nagyobb áremelkedésekkel járna az euró bevezetése. Még akkor is, hogyha kisebb áremelkedéseket észlelhettünk. De ha a gazdaságpolitika megfelelő, akkor nem igazán várhatók az euró bevezetése után nagyobb áremelkedések. Azt is kérdezte, hogy az eurózóna bővítését ellenzem, vagy támogatom? Támogatom az Európai Unióról szóló szerződés alapján. Amennyiben egy országnak lehetősége van, tehát teljesíti a kritériumokat, hogy csatlakozzon az eurozónához, mondjuk mint Észtország csatlakozhasson. Észtország elég közel van, de még azt is garantálnunk kell, hogy a szabályokat, a törvényeket, előírásokat betartsák, és a konvergencia jelentésben erről írni is fogunk Észtország esetében. Rén úr Szlovákia első eurós évét ünnepelte, és eléggé emelkedtek az árak. Tehát 25%-os áremelkedés volt tapasztalható az országban. A GDP 1%-kal mélyebbre esett, mint a cseh köztársasági. Ezt hogyan magyarázza el, és hogyan eh, mondhatja azt, hogy ennek nincs köze az euró bevezetéséhez? Többféle tényező van ezen számok mögött. De nagyon lényeges Szlovákia számára, és szeretném azt is elmondani, hogy a személyes véleményem, személyes tapasztalatom alapján a szlovákok többsége örül annak, hogy az ország csatlakozott az euróhoz. Az euró megvédte az országot a pénzügyi válságban. Nem csak Szlovákiát, de több olyan országot is, azt is, amelyet én ismerek a legjobban. A 90-es évek elején Finnország, ez az ország, olyan helyzetben volt, hogyha meg lett volna az euró, akkor sokkal jobb lett volna. Óriási válság volt, munkanélküliség. De most Finnországban euró van, ez pedig eh, védi a kisebb eh, és a közepes tagállamokat ebben a globális válságban. Köszönöm. Most visszatérünk a néppárthoz. Karasz úr teszi fel az első kérdést. Rén úr, természetesen jó akaratúak vagyunk, érezzük az ön jó akaratát, de érezzük az ájultságot is. Hiszen az elmúlt években eh, eléggé tehetetlenek voltunk. Ön eh, is több elszántságot, több vezetési kompetenciát ígér. Nem úgy érhetjük el ezeket a célokat a legjobban, hogy a bizottság összeállít egy kritérium katalógust. Tehát, hogy minden tagállamtól azt követelje, hogy ne legyen államcsőd, kérdezze meg, hogy konkrétan mi van, vizsgálja meg az adatokat. Hajlandó erre? Kész erre? Tehát a tagállamok a központi bank és a bizottság között lehetne egy bizottságot létrehozni, hogy a kilépési stratégiáról beszéljünk és szankciókat is mindenképpen be kellene vezetni. És természetesen bónuszpontokat is lehetne szerezni. Támogat egy ilyen elképzelést? Véleményem szerint a gazdasági politikai modell Európában olyan, mint egy szimfonikus zenekar. A zenekar minden hangszere ugyanazért a célért szól. Ez vonatkozik az Európai Központi Bankra, amely független, vonatkozik a tanácsra, az Európai Parlamentre és a bizottságra is. Együtt kell muzsikálnunk, véleményem szerint a legjobb megoldás, hogy elérjük az EU 2020 stratégia céljait, hogy biztosítsuk a munkahelyeket, a növekedést. Az, hogy lényeges célkitűzéseket, realisztikus célkitűzéseket fogalmazunk meg közösen. Hiszen látjuk, hogy minden tagállam rendelkezik bizonyos otthoni célokkal. Mi pedig azt nézzük meg, hogy a 27 egyéni cél megfelele a közös európai célnak. Megpróbáljuk ezt a modellt követni, megpróbáljuk megfigyelni, kiértékelni a helyzetet, és megpróbálunk új finanszírozási eszközöket is találni. Így látom én a helyzetet, szerintem így kellene a jövőben is együttműködnünk. Tehát a partnerség, a tulajdonosság, lennének itt a kulcsszavak a közös belső piacon. Természetesen innovatív pénzügyi eszközöket is találnunk kell, hogy forrásokat találjunk a befektetésekhez, és pedig a kilépési stratégia érdekében. Még lenne egy kérdésem? Természetesen észszerű lenne, hogyha lenne egy közös nyitó egyenlegünk egyszerűen nem tudjuk sok esetben, hogy stimmelnek-e a számok. Különféle értékeléseket, különféle számokat, adatokat kapunk. Tehát mondjuk csináljunk most egy olyan vágást, hogy új, tiszta lappal indulunk, és így próbáljuk meg a gazdaságpolitikát koordinálni. Thank you, Mr. Kars, for this, uh... Köszönöm ezt a kérdést. Tehát ez az Európai Unió napirendjén már régóta szerepel. A 90-es évek közepén tagja voltam a Parlament Költségvetési Bizottságának is. Tehát nagyon pontosan figyelemmel kell kísérni a költségvetést, a félidős áttekintést is és a 2014-ig szóló előtekintést is, pénzügyi tervet is alaposan meg kell vizsgálni, hiszen ez lesz a legfontosabb a következő pénzügyi terv kiinduló pontjához. Az EU 2020 céljai, tehát a zöld technológiák, az innováció, az oktatás, növekedés és így tovább, hangsúlyt kell, hogy kapjanak a Európai Unió költségvetésben. És az EU-s költségvetésnek pedig sokkal inkább a, a jövőbe történő befektetéseket kell támogatnia. Köszönöm. A következő kérdés. Kerinc képviselő. kandidát eh, kandidátkungs, ir pagājuši astoņi gadi. Biztos úr. Jelölt biztos úr. Nyolc év telt el azóta, hogy bevezették az eurót, és öt év azóta, hogy az utolsó bővítési körre sor került. A 27 tagállamból azonban 11 még mindig az eurozónán kívül van. Ezek közül 8 pedig új tagállam. A következő a kérdésem. Véleménye szerint az eurozóna bővítésének mi a következő menete, és véleménye szerint milyen menetrendel működhet ez? Kiitoksia kysymyksestänne. Haluan käyttää myös äidinkieltäni ja käytän sen tässä yhteydessä. Köszönöm a kérdést, és most anyanyelvemet használom. És most pedig finnül beszélnék. A kérdés nagyon lényeges. Megállapította, Jos ei vielä ole euroalueen hogy a 27 tagállamból 11 még nem tagja az eurózónának. Az eurózónának az elmúlt tíz év alatt megmutatkozott az igazi ereje. A jelenlegi pénzügyi válságban, a jelenlegi gazdasági visszaesésben az euró pedig védelmet nyújtott a viharok ellen amelyek a kisebb és a nagyobb tagállamokban is észlelhetők voltak. A 11 nem euró ország közül nem mindenki szeretne csatlakozni az eurózónához. Az Európai Uniónak megvannak a szerződései, ez a munkánk alapja fenntartható módon kellene gondoskodni arról, hogy a állami gazdaság jól működik. Öt konvergencia kritériumot állapítottunk meg az euró bevezetéséhez. És ezen kritériumok ismeretében ítéljük meg az adott tagállam teljesítményét, annak a tagállamnak, amely szeretné bevezetni az eurót. A következő jelölt Észtország. Észtország pénzügyei viszonylag jó állapotban vannak. Nagyon kevés az olyan tagállam, ahol igazából csak 4%-os az állam eladósodása, azonban Észtország esetében is ragaszkodunk a kritériumok betartásához. Köszönöm. Most én is egy kis nyelvi pingpongot fogok eh, játszani. Angolul teszem fel a kérdésem második felét. A Maastrichti kritériumok eh, és az eurózóna kiterjesztése. Milyen szerepet játszik, főleg ha belegondol, hogy a jelenlegi eurózóna tagok egyszer vagy többször is eh, megsértették a stabilitási kritériumokat? We know that uh, this which you... Ez a tény, amelyet említ, tudjuk, hogy alapvetően a válság és a recesszió következménye. Lényeges, hogy az euró tér tagállamai visszatérjenek a fenntartható közfinanszírozás állapotához. Ma már ezt többször említettük, és úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb feladatom a, a gazdaság és monetáris politika politikáért felelős biztos jelöltként. Mindig is voltak mutatók, indikátorok arra vonatkozóan, hogy egy ország garantálhatja-e a közfinanszírozás fenntarthatóságát. És azt is, hogy megvan-e a politikai akarat és a képesség arra, hogy ez a fenntarthatóság meg is maradjon, hogy ezt tiszteletben tartsák. Köszönöm. Eszeász úr. Asszony. Eszejár asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék anyanyelvemen finnül szólni, hogyha gondolja, akkor megint használhatja. Nos, általában ismert dolog az, hogy vannak olyan európai tagállamok, amelyek eh, az Európai Uniónak olyan statisztikákat adnak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Ezeknek káros hatásai lehetnek akkor, hogyha az EU közös intézkedéseket tervez, vagy eh, intézkedéseket eh, ezen országok megtervezésére próbál meghatározni. nem szabad elfeledkezni, hogy milyen hatásai vannak ennek arra, milyen fenyegetései vannak ennek az euróra. Hogyan kívánja elkerülni azt, hogy az Európai Unió megfelelő és stabil adatokat kapjon. Beszélt arról, hogy a bizalmas adatok, illetve a megbízható adatok és statisztikák a gazdaságpolitikai és a gazdaságpolitikai döntéshozatal alapja. Ez nem csak technikai jellegű, hanem intézményes jellegű probléma is, aminek óriási gazdaság és politikai következményei is vannak. Nem tudjuk például azt, hogy mekkora Görögországban például a deficit a közfinanszírozásban, az államkincstárban. És természetesen hosszú távon nagyon nehéz meghatározni a célokat. Rövid távon tudjuk, hogy mindenképpen konkrét, hatékony intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a, az államháztartás deficitjét is fenntarthatóvá tegyük. Világos az is, hogy Nagyon fontos, hogy azt is lássuk, hogy ennek a felelőse a kormány. Valóban intézkedések születtek már. Az Eurostat, Eurostat is segíti Görögországot, hogy statisztikái megbízható hogy megbízhatóak legyenek az adatok, az adatszolgáltatás is. A bizottság már tudjuk, hogy évek óta számvevői jogköröket is kér, viszont nem kapta meg. Biztosak vagyunk abban, hogy vissza kell, hogy térjünk erre a kérdésre, és meg kell, hogy fontoljuk azt is, hogy én magam megfontolom azt, hogy én szeretném javasolni ezt, hogy a bizottság ezeket a felügyeleti jogokat megkapja, és így a tagállamok statisztikái megfelelőek legyenek. bevezetőjében Rén úr említette, hogy figyelni kíván az Eurostat adatokra, a nemzeti statisztikákra. Terveze azon államok ellen szankciókat bevezetni, azok ellen, akik mindig hibás statisztikákat adnak, és milyen szankciókat? Az európai jogi keretek alapján van arra lehetőség, hogy bizalmi indítványt tegyünk. De gyors korrekciós intézkedésekre, hathatós orvosságra van szükség. Annak érdekében, hogy a görög kormány partnereként tudjunk együttműködni, és Görögországot munkájában segítsük. Fontos, hogy statisztikájukat tehát megfelelő normákra építsék. A szocialisták és demokraták nevében Sziklóna úr. Köszönöm szépen, Rén úr. Nos, Rén úr, kollégáim már említették a stabilitás és növekedési egyezményt, és azt, hogy nem volt megfelelő ahhoz, hogy biztosítsa a tagállamok pénzügyi nehéz időkben való pénzügyi kötelességeik teljesítéséhez való garanciákat. Jelezte, hogy a gazdaságpolitikára, koordinációra, a felügyeletre fog figyelni. De ha lehet, szeretnék visszatérni a statisztikák kérdésére. Úgy gondolom, hogy az egyezmény hitelessége forog kockán, hogyha vannak olyan országok, ahol független statisztikai intézményeket vesznek igénybe, másoknál pedig hiányzik a megfelelő statisztikai adatszolgáltatás. Nyilvánvalóan tudja, hogy nem egy konkrét országra gondolhatok itt csak, de erről érdemes beszélni. Nem gondolja el Rén úr, hogy vagy ez az optimizmus talán egy kicsit most túlzott. Hogy lehet ilyen optimista? Nem gondolja el, hogy át kellene tekinteni, vagy felügyeleti követelményekre lenne szükség például? azok ellen, a tagállamok ellen, amelyek túl optimista előrejelzéseket adnak az államháztartással kapcsolatban például. Vagy mi van akkor, hogyha a tag, vagy mi lenne, ha a tagállamok tól megkövetelnénk a középtávú államház, vagy pénzügyi irányításra vonatkozó hitelességi követelményeket is. Köszönöm szépen. Az igazság az, hogy a kabinettől azt kértem, hogy Görögország esetét, illetve a statisztikai rendszert, az ottani statisztikai rendszer működését külön tanulmányozták, és kértem tájékoztatást a többi tagállamokra vonatkozóan is. Nos, ezek alapján úgy tudom, hogy Görögország kivételes eset. A problémák súlyosak, ahogy a bizottsági jelentés is tartalmazta, amelyet pénteken aktualizáltak. Éppen ezért korrekti, korrekciós intézkedésekre van szükség, csak így lehet garantálni a statisztikai rendszerek mm, függetlenségét, beszámoltathatóságát és megbízhatóságát Görögországban. Szlovákiával kapcsolatban, ha emlékeznek, hogyha nem emlékeznek, akkor hadd mondjam el, hogy Szlovákia nagyon szigorú tesznek kellett, hogy az államháztartási deficitet alávesse. Az Eurostat módszertani eszközeivel kellett értékelni olyasmit például, hogy bizonyos infrastruktúra beruházások, kórházi kiadások hogyan kerülnek be a, a szlovák nemzeti mérlegbe. Több forrásból is hallottam, hogy ezt a fajta szigort ösztönözni kell. Így lehet biztosítani, hogy megfelelően állítják össze nemzeti szinten is a statisztikákat, és az Eurostat is elvégzi a maga feladatát, tehát biztosítja azt, hogy, ezt a rendszer, hogy ez a rendszer hatékonyan működjön hogy próbálnak egyensúlyt egy, elérni a bizottság szigorúsága és a felelősség átvállalása között, tehát hogy ne ő legyen a, az a szülő, aki mindent levesz a gyerek válláról. Tehát tudjuk, hogy vannak jó országok, amelyeknek megvannak a fiskális szabályaik a középtávú fiskális keretben. Úgy látom, hogy ezzel a kérdéssel a gazdaságpolitikai koordináció és felügyelettel kapcsolatos közleményben lehet foglalkozni. Már beszéltünk arról a lehetőségről, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a középtávú államháztartás fejlesztésnek az eurozónában vagy akár a nem eurozónába tartozó tagállamokban a stabilitási és konvergencia programok keretében. Tehát meg kell vizsgálnunk a középtávot, és már rövid távon lépéseket tenni azért, hogy az államháztatás fenntartható legyen, és a megfelelő pályát fussa be. Most vagy akkor Padár úr következik. Barozó úrral való ülésünkön megvitattuk azt a kérdést, hogy további lépéseket tesz az általános érdekű szolgáltatások keret irányelvével kapcsolatban. Ön talán ezt konkrétabban látja, és talán van konkrét ütemterve is, hogy ez hogy folyik le? Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés az új bizottság munkájában. Barozó elnök úr is épp ezért hangsúlyozta ezt a kérdést, már a múlt heti előkészítő ülésen is, a, a biztosok meghallgatásának az előkészítő ülésén. Egy meggyőző javaslatra van szükség az állami és a szociális szolgáltatásokat illetően. Ez nem az én közvetlen felelősségi területem. Ez a testületnek a döntése, és az egész testület, az egész bizottság fogja előkészíteni. De ha jól tudom, ez a javaslat idén a tanács elé kerül majd. Aztán az ehhez kapcsolódó kérdés. Nyilvánvalóan nincs választásunk, mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy optimalizáljuk az állami kiadásokat. És bizonyos korlátok között maradjunk. Épp ezért nagyon örülök annak, hogy 2008-ban Észtországban 2,75%-os deficitet kell, meg tudtunk tartani, és 2009-ben 3,1%-at. Persze itt az állam és a magánszektor is részt vett. A balti tengeri stratégia is optimalizálja ezt a kérdést, és szinergiákat hoz létre. Talán a közkiadásoknak a megkurtítása az államok közti együttműködésben is lehetséges lenne. Észtország számára azt hiszem, hogy a gazdaságpolitikai koordináció természetes lehetősége az eurozóna által lesz megteremtve. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a balti stratégiát, balti tengeri stratégiát is megerősítsük, például környezetvédelmi területen, vagy tengerbiztonsági területen, a távközlési területen, az energiahálózatok területén. Erre egy jó példa az a beruházás, amelyet az Európai Unió is támogatott a költségvetésében, a balti régió energiahálózatainak az összekötése. És Észtország ennek egyik legfontosabb kedvezményezettje. Köszönöm szépen. Most az Alde és Tremozar úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rén úr. A nemzetközi monetáris alapnak a vezetői nemrég azt mondták, hogy az IMF hajlandó Görögországnak segíteni, hogyha az Európai Unió segítséget kér. Gondolja-e, hogy az Európai Uniónak egy olyan mechanizmust kell létrehozni, amely eh, segít azon országoknak, amelyek nehézségekkel küzdködnek. Azt hiszem, hogy a korrekciós intézkedéseket olyan tagállamok esetében eh, kell eh, alkalmazni, amelyek a 2020-as stratégia területén kudarcot vallanak? Ez a kérdésem. Köszönöm. Itt igazából államháztartási segítséggel történő válságmenedzselésre kérdezett rá. Tehát ez a IMF típusú válságkezelés. Szeretném elmondani, hogy mi a véleményem erről. Véleményem szerint a stabilitási és növekedési egyezménynek per definíció nem azt kell biztosítania, hogy az eurozóna tagjai fenntartható közfinanszírozásban részesülnek, és pedig az európai szolidaritás szellemében. Tehát ennek az a lényege, hogy ne legyen permanens válságkezelési mechanizmus. Éppen ezért arra kell ügyelnünk, hogy a stabilitás és növekedés egyezményt megfelelően alkalmazzák, és hogy megfelelő módon koordinálják a honi gazdaságpolitikákkal. Görögország esetében természetesen ez nagyon fontos, együttműködünk a görög kormányjal, egy átfogó politikai csomagot szeretnénk érezhető intézkedésekkel létrehozni, hogy Görögországot visszavihessük eh, az államháztartás helyes útjára. Itt eh, nem csak elvekről van szó, hanem ex ante mechanizmusokról is, állandó mechanizmusokról, és így elkerülhetjük az erkölcsi hazárdírozást is. Utána kérdezés. Trisé úr egy hónapja eljött az Európai Parlamentbe, és azt mondta, hogy az Európai Központi Bank nem alkalmazhat bajban lévő országok számára külön politikát az eurozónában, hiszen csak egy euró létezik. Gondolja, hogy az euró bond, az euró kötvény segíthetnek Görögországnak a válságból kilábalni? Egyetértek Trisi úrral, hogy egy euró van. Természetesen egységes a monetáris politikánk, és léteznek a párhuzamos gazdaságpolitikai koordinációk. A fő célkitűzésünk az, hogy a stabilitás és növekedési egyezményt megfelelő módon alkalmazzák, és pedig úgy, hogy eh, ne legyen nem fenntartható államháztartási helyzet és hogy ne legyen permanens válság menedzselés. Már utaltam az előbb az eurókötvényekre. Ez egy olyan projekt, amely például az Európai Újépítési Bank segítségével zajlik. De a permanens válságkezelés szerintem erkölcsileg lenne káros. Köszönöm. Most Kempen képviselő a zöldek nevében. Köszönöm szépen, Rén úr. Ön a nyitottságról és az innovációról beszélt. Én pedig fiskális együttműködésről szeretném, hogy beszéltünk. Ugyanis ön beszélt arról, hogy szükség az államháztartást helyreállítani, de nem beszél azokról az eszközökkel, amelyeket felhasználhatunk két nagy eszköz van, és aztán egymással is együttműködhetünk. A bizottság az Európai Unió tagállamok területén 200 milliárd euróról beszélt, és csökken a hozzájárulás az államháztatáshoz, tehát a, a fiskális együttműk, verseny csökken. Ön hogyan akar használni az állami deficit ellen, és hogyan képzeli el ezt a fiskális együttműködést? Köszönöm szépen, természetesen. Szorosan együttműködöm majd Szemett a kollégával az adó kérdésekben és jogosan mondta, hogy nekem és önöknek is nagy a feladata, nekünk a hézagokat be kell tömni, azért, hogy az emberek ne kerülhessék el az adó kifizetését. Ezért szerintem folytatni kell azt a munkát, amelyel már előre léptünk az utóbbi egy-két évben a G20 keretén belül. Tehát, hogy egészséges nemzetközi szabályok létezzenek, amely az adóparadicsomokat megszünteti. Ugyanis egy jó, igazságos nemzetközi adórendszer nem engedheti meg az adóparadicsomokat. Az utóbbi 20-25 évben azt láttuk, hogy az adók olyan módon mozdulnak el, amely nem biztosítja az európai állampolgárok számára a fenntartható fejlődést. Épp ezért a káros adóverseny ellen harcolni fogunk, Ugyanakkor tudjuk, hogy az adó az e- a, nem, a tagállamok hatáskörébe tartozik, és épp ezért reméljük, hogy betartják a nemzetközi elveket, és jó irányítást fognak végrehajtani itt. Tavaly októberben az Európai Tanács megkérte a bizottságot, hogy az innovatív pénzügyi eszközöknek a lehetséget vizsgálja meg. A pénzügyi ötletek adózásáról és megadóztatásáról is szó volt. És ezt a közleményt majd közreadjuk, és ez további lehetőségeket biztosít a nemzetközi adórendszerekre. Még mindig az innovációs szellemében hogy érzi, az, hogy azt a kínai javaslatot a londoni csúcson eh, a nemzetközi rendszer eh, reformjáról, tehát az összehangolásáról eh, ennek a rendszernek mi a véleménye? Ez egy érdekes javaslat, és ígéretes is az, hogy Kína hajlandó multilaterális, multilaterális eh, eh, együttműködésbe lépni a monetáris politika területén. A gazdasági válság során 2008-ban, amikor a fő eh, központi bankok szimultán módon határozták meg a kamatlábat, akkor egy jó példát láttunk erre. De az európai felendeles szempontjából nem biztos, hogy ez jó, és a kínaiakkal mind multilaterális, mind bilaterális kereteken belül beszélni kell erről. Now it's the... E- Köszönöm szépen. Az ECR és Vicky Ford még egyszer. Igen, a kollégáim még mindig a brit időjárás negatív hatásai alatt vannak tehát nem érkeznek ide. Nos, költségvetés. Görögország nyilvánvalóan szóba kerül többször, Nagy-Británia, Portugália, Spanyolország, Lettország, eh, nagyon sok más ország is említhető lenne, ahol óriási a költségvetési hiány. Egyetértek arról, amit a brit hiányról és a brit konferenciával kapcsolatban mondott ennek a, a deficitnek a, a leküzdéséről, amikor tárgyaltak. Ezeket hogyan próbálja majd, ezeket a hiányosságokat hogyan tudja majd kiegyensúlyozni, illetve ezekkel szemben bármilyen intézkedést hozni. Nos, köszönöm szépen, Fordasszony, meg kell, hogy mondjam, hogy a brit belpolitikai vita nem biztos, hogy teljes mértékben az én asztalom, de szeretném, hogyha józanul végig gondolnánk ezt a kérdést, és Európában stabil államháztartásra kerülne sor. Az Egyesült Királyságban nyilvánvalóan igen nagy a az államháztartási deficit, és ez egy folyamat eredménye, meg kell azonban nagy británia is, hogy feleljen a kritériumoknak, és visszatérjen a megfelelő kurzusra. menetrendje is van ennek, a határidők elérése érdekében pedig az államháztartás hiányát fokozatosan kell leépíteni. Nagyon fontos, hogy ezeket a célkitűzéseket elszántan valósítsa meg a brit kormány. Köszönöm szépen, teljesen értem önt, hogy nem akar a belpolitikába beavatkozni, ezt tiszteletben is tartom, de ez egy nagyon komoly kérdés. A méregen kívüli adósságok, az átláthatatlanság. Nos, nálunk talán egyetértenek más pártok képviselői is, hogy átláthatóvá kell tenni a közférát, felelősségeket nyilvánvalósvá tenni, a bankokat átláthatóvá tenni. Aggasztja-e önt ez a kérdéskör? We will look at uh, this matter as well as uh, other issues uh, related to... Most uh, szeretnék uh, még egyszer visszatérni arra, hogy az államháztartás fenntartható helyzete nagyon központi helyzetet uh, élvez a konvergencia programokban, és szerintem itt uh, megfelelő hely annak, hogy ezt megtárgyaljuk. Még nem ástam be magam ennyire a brit pénzügyekbe, hogy most itt szakértőként léphessek fel a pódiumuk előtt ma este. Most pedig áttérünk a negyedik és az utolsó kérdéskörre Kratszas úr a néppárt részéről τα μηνύματα... Köszönöm szépen. Azon országok támogatása, amely hiányjal küzdködnek, e, e, az eléggé zavaros. E, a kolléganőm hangsúlyozta a zóna, eurózóna országainak a felelősségét, mások is beszéltek Görögországról. Múlt héten Zapatero úr is az Európai Unió szolidaritásáról beszélt, és Garido úr is azt mondta, hogy kizártak minden lehetőséget arra, hogy Görögországot megmentsék. Nos, akkor épp ezért én szeretném tudni, hogy ön hogyan értelmezi a szolidaritást ebben a kerületen. Ez egy politikai vagy egy gazdasági kérdés? Olyan emberrel beszél, aki nemzetközi politikai gazdasággal kapcsolatban végezett eh, tanulmányokat, és én úgy tudom, úgy tartom, hogy ezek összetartoznak. Fontos látni, hogy a szolidaritás két oldalú van a kohéziós alap például, ami egy szolidaritási mechanizmus, és ez a szociális társadalmi kohézió és a gazdasági konvergencia célját szolgálja. Ugyanakkor vannak olyan szabályok a stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatban, amelyet az eurózóna tagállamainak tiszteletben kell tartani az európai szolidaritás nevében és szellemében tehát e- így értem ezt, hogy ez két, mind a két oldalnak be kell tartani. Én együtt szeretnék működni a e, görög kormányjal, parlamenttel és a civil társadalommal, de a fő e, felelősség a görög kormány és parlament vállán nyugszik. Tehát, hogy a túlzott deficitet azt egy fenntartható pályára terelik, és a rendszerbeli problémák a Nemzeti Statisztikai Hivatalban kiavításra kerülnek. Mi ebben partnerek vagyunk, és tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos politikai és gazdasági kihívás az egész görög kormány, parlament és társadalom számára. Ehhez kapcsolódó kérdés? Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr Langen úr kérdésére azt válaszolta, hogy a deficites helyzetben figyelembe lehet venni a tagállamoknak a jellemzőit. Tehát Görögország esetében figyelembe veszik-e a körülményeket, például a védelmi költségeket. Köszönöm. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni a görög államháztartást illetően ma este. Almunia biztos jelölt úr felelős a gazdasági és monetáris politikáért, és most aktuális problémákról beszélünk itt. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy Görögország rövidesen bemutatja az átfogó politikai csomagot, amely konkrét és kézzelfogható intézkedéseket mutat be arra, hogy a túlzott állami kiadásokat lecsökkentse. Görögországnak a fiskális lehetőségei eléggé korlátozottak, tehát a, a fiskális konszolidációt nagyon korán el kell kezdeni. Köszönöm szépen, most pedig Köszönöm, biztos úr. Mindenek előtt szeretném üdvözölni, és fel is tenném a kérdésemet. Ez a görög helyzet azt mutatja, hogy Görögországnak óriási hiánya van az államháztartásban, és egy világos problémával szembesülünk. Ez a probléma előfordulhat más tagállamokban is? Elképzelhető, hogy valami hasonlónak leszünk majd tanúi? Vagy vannak olyan tagállamok, ahol már jelei is vannak egy ilyen válságnak? A második kérdésem, hogyan látja a pénzügyileg egy kicsit gyengébb országok helyzetét, például Dél-Európában ez az, ezek az országok hogyan tudják betartani a bizottság kritériumait, hogy a deficitjéket egy kicsit visszább vegyék. Köszönöm. Kicsit sajnálom, hogy ennyit kell Görögországra koncentrálnunk, hiszen nem csak Görögország olyan eset, ahol nem fenntartható az államháztartás helyzete. De természetesen pillanatnyilag Görögország kiemelt helyen van. Az egész Európai Unióról is beszélt, kisebb-nagyobb országokról. Az átlagos államháztartási deficit 2008 és 2009 között több mint 3%-kal növekedett, három, hát, tehát 3%-ról 7-re növekedett. Egyidejileg a pénzügyi válságban azt látjuk, hogy az adóság 16-ról 20%-ra növekedett, tehát a fiskális konszolidációt elveszítjük, és a adósság, a deficit helyzete is egyre rosszabb. Sokkal rosszabb, mint az elmúlt két évtizedben, és pedig a pénzügyi válságnak köszönhetően. Ez megmutatja, hogy milyen óriási mértékű a kihívás. És megmutatja, hogy mennyire alapvető fontosságú az, hogy minél korábban foglalkozzunk a dologgal, és ne hagyjuk tovább burjánzani. Éppen ezért a stabilitási és növekedési egyezmény szigorú alkalmazása szükséges. Nagyon fontos az országok figyelemmel kísérése, a gazdasági politika összehangolása. Tehát ezek a legfontosabb dolgok, amennyiben szeretnénk elérni ezt a roppant ambiciózus célt. Biztos úr, Egyetértek azzal, hogy Görögország nem elszigetelt eset. És szerettem volna öntől is hallani, hogy vannak-e hasonló helyzetben lévő országok, tagállamok? Mit tanácsol a tagállamoknak, mit tegyenek, hogy ez a helyzet, amely Görögországra jellemző, ne jelentkezzen máshol? Igen, aggódom az államháztartás helyzete miatt más országokban is, tehát nem csak Görögországban aggódom. A legtöbb EU-s tagállamban pillanatnyilag nem fenntartható úton halad az állam eladósodása. Éppen azért most kell fellépnünk. A leglényegesebb az, hogy ezek a tagállamok, az eurozóna tagjai, az új tagállamok is el kell, hogy fogadják a stabilitási és növekedési egyezmény szabályait. Hiszen ez a pénzügyi konszolidációt is garantálhatja. Hiszen megfelelő alapokra kell helyeznünk a gazdaságokat, hogy növekedni tudjanak. Minden egyes költségvetési sorban koncentrálnunk kell erre. Tehát, hogy több értéket kapjunk a pénzünkért, amennyiben a jövőbe fektetünk be. Köszönöm. Mitchell kolléga, köszönöm, elnök asszony. Nem rég azt hallhattuk, hogy újra kell kalibrálni az európai gazdaságot, és hogy 2%-os növekedésre van szükség. Egyetért azzal, hogy itt az ideje, hogy újra kalibráljuk a gazdaságot, újra induljunk, és a nehézségeknek nem szabad újból megjelenniük. Mit gondol? Megkezdődött már ez az újralendülés, az újra kalibrálás? Visszakérdezek, mire gondol azzal, hogy újra kalibrálás? Amit Van rompöy úr mondott, én sem értettem. Ő ezt a szót használta, rekalibrálni, újra kalibrálni az európai gazdaságot. Van rompöy úrtól hallottam, és nem értettem. Öntől kérdezem, hogy ez mit jelent. Tehát azt mondta, hogy kétszázalékos növekedésre van szükség, különben Európa jövője veszélybe, hosszú távú jövője veszélybe kerül. Tehát mit lehet, eh, hogyan lehet élénkíteni a gazdaságot így? Érdekes, hogy ezt nem hallott, egy kicsit meglep, hogy nem hallott ezt a rekalibrálás szót. Lehet, hogy máshogy fordították le az anyanyelvemre. Nagyon fontos az, hogy az európai gazdasági helyzet hosszú távú fejlődésére koncentráljunk. Tehát, hogy most újra kalibrálunk, újra élénkítjük a gazdaságot, az a leglényegesebb. Van Rompuy úr természetesen saját nevében beszél, ő az Európai Tanács elnöke, én pedig az Európai Bizottság nevében beszélek. Tehát majd, hogyha megerősítenek posztomban. Kritikus kérdésről van szó az Európai Unió számára. Az egész esti vita középpontjában a növekedés és a foglalkoztatás állt. Mindenképpen alkalmazkodnunk kell a helyzethez, mindent meg kell tennünk, hogy a potenciáljainkkal megfelelően éljünk. Legyen ez közfinanszírozás által, az EU 2020 stratégia által, az intelligens, gazdaság, innováció, oktatás lennének a címszavaim. Hiszen ezek eh, generálják a gazdasági növekedést, amely az európai gazdaság számára döntő fontosságú lett. Follow-up? Thank you. thank the commission? Rákérdezés, igen. Tehát eh, Van Rompuy úr ezt mondta, hát ő sem, ön sem hallotta. Amennyiben új tanács, új parlament, új bizottság eh, van, akkor ez eh, nem gondolja, hogy megfelelő időpont, hogy elkezdjük a bizalom helyreállítását? Tehát nem visszanézni kell, hanem előre. És eh, szükségünk van az emberek bizalmára. Tehát vannak olyan emberek, akiknél még vannak források, pénzeszközök, és nem merik befektetni. Tehát nem jut el az ideje, hogy bátorítsák az embereket? de mindenképpen vissza kell állítanunk az emberek bizalmát, gazdaságba vetett bizalmát, hiszen ez a pozitív az európai gazdaság dinamizmusban. Két fő feladatunk van. Itt van a növekedési kihívás, tehát tényleg a gazdasági növekedésbe kell befektetnünk, bátorítanunk kell a bankszektort, hogy megnyíljanak a hitelek, a háztartások, az egyének, a vállalatok számára. Egyidejűleg a közférában azért kell fáradoznunk, hogy elérjük a fenntartató államháztartást. Ezekkel a kihívásokkal szembesülünk, és nagyon határozott fellépést követel tőlünk hiszen szükség van a gazdasági növekedésre és a fenntartható államháztartásra. Köszönöm. Visszatérünk a szocialistákhoz, demokratákhoz. Táler úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony? Rén úr. Most a téli szünetben volt időnk elgondolkozni nem a recesszióról gondolkoztunk, hanem inkább a hóhelyzet miatt aggódtunk. De több ezer vállalat került válságba, az álmok szerte foszlottak, nagyon sokan lettek munkanélküliek. A kis és középvállalatokra szeretnék rákérdezni. Szociális és gazdasági szempontból a kis és középvállalatok nagyon fontosak. 20 millió ilyen van, és a cége 99% az Európai Unióban KKV. A gazdasági növekedés motorját képviselik. El kell indítanunk ezeket a gépeket. A KKV-k bürokráciával szembesülnek, igazából nem érzik, hogy támogatják őket hogyan könnyíti meg, vagy könnyíteni meg a KKV-k helyzetét? Köszönöm, Táler úr a kérdést. Nagyon közel áll a szívemhez, hiszen vállalkozói családból származom, vállalkozó fia vagyok én is. Self-made man volt az apám. és a fiatal koromat pedig apám vállatában töltöttem, de most már ezt inkább nem hangsúlyozom, mert nem akarom, hogy az ILO megbüntessen, hogy én gyerekként apámnak dolgoztam. De most, ami a gazdasági növekedést illeti, meg kell néznünk ezeket a dolgokat, amelyeknek kihatása van a KKV-k jövőbeli fejlődésére, helyzetére. Például meg kell néznünk, hogy hogy juthatnak forráshoz. Az Európai Unió számos tagállamában kritikus a helyzet. A KKV-k számára nagyon nehéz hitelhez jutni. Éppen ezért nagyon sokan a bankokra néznek, és úgy érzik, hogy nem a nagy prémiumok ideje van, hanem a bankoknak meg kell tisztítaniuk mérlegüket. És ebben a helyzetben pedig biztosítani kell a hitel folyósítást a kkv számára, a mikrovállalkozások, családi vállalkozások számára. Alapvető fontosságú az európai gazdaság számára ez. Az európai gazdaság csak is akkor tud újraindulni, és akkor tud ismét szárba szökkenni, amennyiben a kis és középvállalatok nál munkahelyek vannak, ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha tőkéjük is van. Köszönöm szépen. E, a válasz bizonyos részeivel egyetértek, tehát hogy a pénzügyi piac tönkretette a gazdasági válság, és a KKV-k voltak a legnagyobb áldozatok és a legnagyobb probléma a pénzhez való hozzájutás. Mi megmentjük a bankokat, de ezek aztán nem finanszírozzák a KKV-kat. A pénzáramlással kapcsolatos probléma kevesebb munkahely, beruházás és bizalomhiányhoz vezetett gondol-e konkrét lépésekre, hogy hogyan tudják a KKV-k finanszírozását segíteni? Ebben a kérdésen Antonio Tajani alelnök úrral együttműködünk, aki az ipar és a KKV-k felelőse. Ő meg fogja vizsgálni különösen a pénzösszegek, pénzekhez való hozzájutás lehetőségeit. Különösen az EU eszközökre eh, gondolok, amelyek a KKV-kat segítik. Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy a eh, támogatásoknak nagy része a magánágazatból, a bank eh, ágazatok és más pénzügyi intézményekből származik. Épp ezért ezt a pénzáramlást biztosítani kell, tehát hogy elérje a célját, tehát azokat a vállalkozásokat és háztatásokat találja el, akiknek ezeket célozzuk. Ezen kívül meg kell vizsgálni az európai finanszírozási eszközöket, elsősorban, hogy hogyan tudjuk a kockázati tőkét támogatni. Köszönjük szépen! Göbbels úr, Ren úr, egy bizonyos sajta, elsősorban a brit, úgy gondolják, hogy az eurós stabilitása például Görögország esetében kockázatos. Ön osztja ezeket a félelméket, és gondolnak-e pénzügyi szankciókra a stabilitási paktum keretében? ugyanis az euró stabilitása az egész eurózóna gazdasági súlyától függ. Ennek persze különböző összetevői vannak. A görög deficit mennyire veszélyezteti az euró stabilitását? amikor néhány évvel ezelőtt New York csőd, csődbe ment, az mégsem befolyásolta a dollárnak az árfolyamát. Köszönöm szépen. Igen. Mindent megteszek, mindent tőlem telhetőt megteszek, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa a stabilitási és növekedési paktumot és a túlzott deficit szabályokat. Ugyanis nagyon fontos az érintett ország állampolgárai számára, és rendszerbeli szempontból is, az egész eurozóna szempontjából. Ezért beszélünk európai szolidaritásról, hiszen az eurózóna mindegyik országának biztosítani kell a makrogazdasági stabilitást és az államháztartás egyensúlyát. Ez az eurózóna egészének fontos. Ezért kell koncentrálni több országra, és még mindig nyitott kérdés, hogy a következő döntések a túlzott hiány eljárás során mikor születnek meg, januárban vagy februárban. Tehát az a biztos, a, aki ezt a döntést ismerteti, az vagy Joaquin Almunia lesz, vagy én. Biztos úr, nem válaszolt arra a kérdésemre, hogy Görögország veszélyezteti a, e az eurozóna stabilitását, és hogy pénzügyi szankciókat lehet-e alkalmazni. És ahogy Lami úr mondta, tehát, hogy a stabilitási paktum középkorú aspektusa mennyire befolyásolja ezeket a kérdéseket. Thank you. First of all, uh... Köszönöm szépen. Először is Görögországban a túlzott deficit és a gyorsan növekvő uh, állami adósságok problémája súlyos probléma, különösen Görögország van a görög állampolgároknak, görög adófizetőknek. Persze van esetleges átkerülő hatása is az egész eurozónára. Ugyan még nem annyira komoly, hogy az egész eurozóna stabilitását veszélyeztesse. Ezért rendkívül fontos azért, hogy a görög parlament és a kormány gyors lépésekkel meggyőző helyreállító eh, pénzpolitikai csomagot állítson össze. Ami a stabilitás és növekedési egyezményt és eh, eszközeit illeti, nos, biztosként, amennyiben megerősítenek, nem fogom kizárni a rendelkezésre álló eszközök egyikét sem. Ami azonban fontos az az, hogy gyorsan lépjünk, és elkerüljük, hogy rosszabbodjon a helyzet. Sőt, hát olyan fejlődést kell látni, ami a fenntartható államháztartások kialakulásához vezet Görögországban. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés újra Aldié Schmidt úr. Köszönöm. Most az ötödik nyelvén vizsgáztatom itt Rén urat. Amikor az Európai Unióhoz csatlakozott Svédország 95-ben, és Finnország is, akkor eh, itt nem csak arról volt szó, hogy milyen kivételeket kapunk, de eh, az euróból kivétel kapott Svédország is, Dánia és Nagy-Britannia is. És eh, gondolom a biztos úr is emlékszik erre. Svédországban olyan érzékeny kérdés ez. Tehát szeretném megkérdezni, hogy a Svédország kimaradhat-e az eurózónából úgy, hogy nem sérti meg az európai szerződéseket, illetve nem sérti meg az európai szellemet. Rén úr, kész arra, hogy a svéd kormányzattal tárgyaljon a kérdésről? Köszönöm. Köszönöm ezt a kérdést, amely nagyon fontos Svédország és Európa számára is. Igazad van, hogy Svédország nem kapott külön kivételt amikor az eurozónáról volt szó, tehát nincs különmentesség Svédország eh, számára. Minden esetre emlékszünk mind a ketten, amikor eh, Svédország népszavazáson döntött 2003-ban az eurózónához való csatlakozásról. És mindnyáján tudjuk, hogy mi volt a népszavazás eredménye. Ez eh, azt jelenti, hogy olyan politikai helyzetben vagyunk, amely realitás. Az a helyzet, hogy ez a kérdés végezetül is a svéd nép kezében van. A svéd nép dönthet a kérdésről, és európaiként és skandináv emberként természetesen azt szeretném, hogy Svédország csatlakozzon az eurozónához. De, mint már említettem, ez a svéd nép döntése. Nemrég láttam Anders Borg pénzügyminiszterrel egy interjút egy svéd újságban, és ebben az interjúban azon gondolkozott el, hogy mennyire fontos lenne, hogy Svédország fontosabb szerepet játszhatta, döntőbb szerepet játszhatna az Európai Unióban azáltal, hogy az eurozónához csatlakozik. Szerintem ez egy nagyon jó felütés volt. Természetesen nyitott vagyok a vitára, de természetesen tiszteletben tartom a svéd nép szuverén jogát. Köszönöm a választ. Rén úr? Én is láttam a svéd számokat, és a svéd többség most pillanatnyilag támogatja az euró bevezetését. Azonban itt a árfolyamok ingadozása is azt mutatja, hogy jó az euró országokban. Tehát sokkal jobb a versenyképesség számára is. Tehát például a svéd a 25%-kal esett az euróval szemben, és állami beavatkozásra volt szükség. Nem tudom, hogy mit lehetne tenni ebben az esetben, tehát eh, itt igazából szolidáris európai összefüggésben látja ezt az ügyet, hát ön finn. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy Azt hiszem, nagyon fontos, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikájában koordinációja kerüljön sor, ahogy korábban is mondtam. Ismerem ugyan a svéd belvitát e kérdéssel kapcsolatban, és nem hiszem, hogy pozitívan hatna az, ha én most Brüsszelből nagyon erős üzeneteket küldenék Szeretném azt látni, hogy Svédország, a svédek ezt a kérdést józanul megvitassák. És akkor egy nap remélem, hogy eljön az a pillanat, amikor a döntést is meghozhatják. Északi állampolgárként örülnék természetesen annak, hogy a Svédország az Eurotér tagja lenne. Ezzel kompletté tenni az északi térség helyét az Európai Unióban, és a befolyását is ezzel kompletírozná. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen pontosan, szinte pontosan időre befejeztük, a 32 kérdés végére értünk. És így áttérhetünk a biztos jelölt záró szavaira. Mielőtt azt azonban megtenné, három dologra szeretném emlékeztetni őt arra, amelyet az elején is elmondtam, és egy darab papíron is valahol megkapta tőlem az együttműködéséről, és a dokumentumok, a tájékoztatás időben korán való átadását, és ahol lehet, a három bizottság a tárcaközügyekben fontos, hogy együttműködjön a makrogazdasági hatásokat is megtárgyalja az önterületéhez tartozó pénzügyi rendelkezések gazdasági hatásait. Igazából háromszor igent mondhat, az jó lenne, úgyhogy ezzel át is adom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Mint mondtam, elkötelezett területen szándékomban áll együttműködni az önök bizottságával, tájékoztatni önöket. Az ismert ismeretlenekről, ismeretlen ismeretlenekről, ismeretlen ismer, ismert dolgokról. Azt nem tudom, hogyha az ismeretlen ismeretlenről van szó, hogy arról mit, hogyan fogok tudni. Tehát, hogy hogyan beszélek valami olyasmiről, amiről nem tudom, hogy nem létezik, vagy tudom, hogy nem létezik. Nos, minden esetre azt szeretném mondani, hogy mindenféle kihívásnak ennek szellemében szeretnék majd eleget tenni. Hadd mondjam el, hogy mi az, amit leszűrtem ebből az ösztönző vitából, annak ellenére, hogy voltak olyanok, akik igen pertinens, kemény formában tették fel kérdéseiket, és ez jó is így. Úgy gondolom, hogy a közös célunk érvényessége egyértelműen látszik ebből a beszélgetésről. Versenyképes, társadalmilag befogadó európai gazdaságot, társadalmat. Nagyon fontos az, hogy a partnerség is erős legyen a bizottság és a parlament között. Így lehet ezt a célt, vagy ezeket a célokat elérni. Hiszek abban, hogy hasznos az eszmecsere. Ezzel is aláhoztuk azt a három célt, amely a beszélgetés a vita során is kitűnt. Növekedés, stabilitás és globális irányítás céljáért kell dolgozzunk. Újra kell építenünk az európai gazdaságot, és mobilizálni ehhez minden olyan öm, erőt, amely zöld, tudás alapú növekedési gazdaságot és társadalmat tud hozni. Ehhez erősíteni kell az EU a gazdasági koordinációt, és minden érdekelt felet be kell vonni, európai, nemzeti és regionális szinten is. Az EU 2020 20-at sikerre kell vinnünk, és úgy gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel valóban meg is tehetjük ezt. A második dolog. Erősítenünk kell gazdaságaink alapjait, Konszolidálni kell ezért az államháztartásokat. Csak az ép és fenntartható pénzügyi alapok teszik lehetővé azt, hogy a munkanélküliséget kezeljük és a jövőbe ruházzunk be. Harmadrészt pedig jobban kell közös érdekeinket eh, láttatni és érvényesíteni a globális szinten. A szerződés erre most lehetőséget biztosít, hiszen a az euró külképviselete és az egységes, az egységes képviselet azt jelenti, hogy a globális gazdaságban jobban tudjuk hangukat hallatni. Hölgyeim és uraim, a gazdasági válság súlyos károkat okozott Európa gazdasági térképén. Jelentős költségei humán költségei voltak, munkanélküliség. Ha nem hozunk, ha nem lépünk határozottan, akkor azt kockáztatjuk, hogy állandósul ez a helyzet, és rosszabbra is fordul. Az európai állampolgárok azt várják el Európából, hogy Európától, hogy az érdekükért tegyen. Eleget kell tennünk ezeknek az elvárásoknak. számítok együttműködésükre, hogy ennek a kihívásnak eleget tehessünk. Európát vissza kell hozzuk. A növekedő gazdaság, fenntartható foglalkoztatás útjára, és ezt az önök bizottságának segítségével. Köszönöm ezt az első beszélgetést, és remélem, hogy együttműködhetünk önökkel. Köszönöm. Thank you very much. I wish to... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a biztos jelöltnek és a képviselőknek is, hogy tartották magukat az időhöz. Az értékelő megbeszélésre ma este 8 és 9 között kerül sor az ASP 1G3-ban. Egy eh, nyílt koordinációs ülés a képviselők, politikai csoportok, alkalmazottai, asszisztensek nélkül, és nyilvánvalóan sajtó és nagy közönség nélkül. Tehát 8 óra ASP 1G3, ezzel lezárom a meghallgatást. 8 óra, igen, 8 óra, bocsánat, 8 óra.